So good afternoon everybody. Jó napot kívánok mindenkinek, kedves kollégák, kollégák, kérem foglalják el a helyüket, hiszen nagyon sűrű a mai napi rendünk. Lássunk neki. Kezdjük előbb a napi rend elfogadását. A jelentéstevővel megállapodva az ötös és a hatos napirendi pont helyet cserél, tehát az új élelmiszerekről szóló, illetve a GMO-król szóló helyet, helyet cserél, hogyha senki nem ellenzi, ezt elfogadottnak tekintjük. A második észrevétel az elnöki közlemények. Nagyon örülök annak, hogy a német Bundestag, a német szövetségi parlament környezetvédelmi szakbizottságának tagjait üdvözölhetem itt, akit Matthias Gróte hívott meg, nem tudom, hogy Gróte kollega és a csoport itt van-e, sem a csoport, sem Gróta kollega nincs itt, hát ilyeténképpen még egyszer üdvözölni fogom őket, de önök már tudják, hogy már most is üdvözöltem őket. On Tuesday, 4 November, uh... Másodszorban 2000 a STOAM egy rendezvényt szervez az éghajlatváltozás változásainak kihívása, az IPCC eredménye, 6. 5. értékelési jelentés. Dr. Basauri, az ICC eh, vezetője fogja a bevezetőt tartani, és még egyszer mondom, hogy az IPCC Kopenhágai plenárisának ötödik értékelésére kerül sor. Különösen azok számára releváns ez a találkozó, akik az EP küldöttségének tagjai a COP20-ra Limába, de természetesen minden képviselőt örömmel látnak a szervezők, tehát a STOA. Még egy észrevétel. az IST számára új drafting supportot biztosítanak, tehát azon tagok számára, akik Nikolson úr jelentéséhez módosítókat akarnak benyújtani. Ez a drafting assistance, amelyet az IST eh, kínál, egy eh, jogász nyelvészi támogatást kínál a képviselőknek annak érdekében, hogy a legpontosabban sikerüljön meghatározni, megfogalmazni a módosítóikat. Eh, tehát voltak éppen egy kodifikációs segítség ez. A tolmácsolásról. 21 nyelvre és nyelvről van ma tolmácsolás, a tolmács egyébként üdvözli, a tolmácsok üdvözlik a hallgatóságukat, és mint mondtuk, eh, a eh, a e-meeting fájlon hozzáférhetők a dokumentumok, és természetesen ülésünk a weben is nyomon követhető. Ah, looks like I can manage to welcome the, the group of, uh, of uh... Úgy tűnik, hogy most viszont valóban üdvözölhetem a Német Szövetségi Parlament, a Bundestag Környezetvédelmi Bizottságának tagjait, herzlich willkommen. Üdvözlöm Önöket, remélem, hogy érdekesnek találják majd az ülésünket. So, uh, last thing from these announcements. Uh... A közlemények közül az utolsó észrevétel a szeptember 25-i koordinátorok ülése nek eredményét elektronikus módon juttattuk el mindenkihez, tehát hogyha senki nem ellenzi ezt, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük, és körülnézek, és úgy látom, hogy ez elfogadottnak tekinthető. Már is a, a négyes napi rendi pontra térünk rá, amely nagyon fontos kérdés, Ahogyan biztos nem együljük emlékezik, az 528 per 2012-es biocide termékekről szóló rendelet delegált jogi aktusokkal való pontosítása kapcsán létezett egy ötös cikkre vonatkozó rendelkezés, amely tartalmaz egy kötelezettséget, mi szerint, hogy a bizottság 2013. december 31-ig egy delegált jogtöktust kell, hogy elfogadjon, mely a specifikus kritériumokat határozza meg az endokrin deszruptív anyagok kapcsán. Ám a határidő bár lejárt, de a bizottság még nem fogadta el a delegált jogi aktust. nem csak itt a tisztelt ház eh, üléstermeiben és folyosóiban, hanem a tagállamokban, a tagállamok és a bizottság, a cégek és a bizottság dialógusában is fontos van a kérdésről, ezért úgy döntöttek, hogy elhalasztja, a bizottság elhalasztja a eh, delegált jogotus elfogadásának határidejét, és ezen közben rendelkezésünkre áll, hogy megválaszoljam a kérdéseinket. Megadom Hansen úrnak a DJ Environment, a Környezetvédelmi Főigazgatóság képviselőjének a szót, hogy vezessen be bennünket a biocid anyagok és a diszruptorok kérdésének rejtelmeibe. Öné a szó. Thank you very much, Mr. Chairman, honorable members. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt tagok, a Bundestag látogatói és mindenki más. Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy lehetőséget adtak nekünk arra, hogy elmagyarázzuk az események sorát, amelyek végül ahhoz vezettek, hogy a bizottság úgy döntött, hogy hatástanulmányt készít a tudományos kritériumok és azok végrehajtásának témájában, és így nem fogadja el a biocid rendeletben tervezett határidőket. A kulcsa ezen eseményeknek nyáron történt a skandináv vagy északi nyártól a déleurópai nyárig is kiterjedt, úgyhogy 2013. júniusától szeptember közepéig tartott ez az időszak, amelyről most beszélek. Valójában sikerült tartani a célt azzal kapcsolatban, hogy tudományos kockázat alapú kritériumokat sikerült időben kialakítani, figyelembe véve ezen kritériumok végrehajtását és azok végrehajtásának az értékelését az egyes jogi aktusokon belül. Az imént említett hónapok során két esemény történt. Az egyik a bizottság felé táj, tájékoztatást adtak különböző ö, útvonalakról, miszerint a vegyi anyagok európai piaci jelenlétével kapcsolatban és ennek a következményei az ilyen kritériumok alkalmazására gazdaságilag jelentős hatásokkal bír, és a legközelebbi kereskedelmi partnereinkkel kialakított kereskedelem szempontjából is jelentős lehet. Ezen kívül az érintett iparág elmagyarázta nekünk, hogy amit mi teszünk, az valójában komoly következményekkel jár, ezen túlmenően igen komoly tudományos vita is indult, éppen ezen hónapok során. Ezt nagyon jól illusztrálja egy olyan cikk, amelyet nagyon sok nemzetközi tudományos újság hozott le. Nem tudom, hogy 18 vagy 19 nemzetközi tudományos szaklap ban jelent meg, amely szerint az a munka, amit a bizottság végez, nem tudományos alapú, és önmagában éppen ezért nem lehet hatásos. Ezen két üzenet alapján, tehát egyrészt nagyon sok tudós és gazdasági szereplő a másik oldalról azt látta, hogy szükség van arra, hogy újraértékeljük a megközelítésünket, tehát azt a megközelítés, hogy először a tudományos kritériumokat alakítjuk, és utána lépünk tovább, és specifikus értékeléseket készítünk minden egyes jogi aktussal kapcsolatban azon kritériumok végrehajtásáról. Nos, amíg ezt az újraértékelést végeztük, az is egyértelművé vált számunkra, hogy a hetedik környezetvédelmi akcióprogramon belül mit lehet lezárni, hiszen akkoriban folytak erről a tárgyalások a parlament és a tanács között. Nos, ezen hónapok alatt a hetedik környezetvédelmi akcióprogram szövege erről a felek megállapodtak, és ebben a szövegben bátorítás és célkitűzés az egész Európai Unióra véve az, hogy harmonizált tudományos alapú kritériumokat dolgozzanak ki az endokrin disruptorok beazonosítására és más fellépésekre vonatkozóan. Ezért a bizottság úgy érezte, hogy mivel komoly hatása lehet ennek az érintett iparágakra, több iparágra is, mivel komoly tudományos vita indult ezekben a hónapokban, Ráadásul egyértelmű politikai üzenet érkezett a tanács és a parlament részéről, hogy harmonizált kritériumokat kell kidolgoznunk. Azt gondoltuk, hogy a legjobb megközelítés az, hogyha hatástanományt készítünk a harmonizált kritériumokról és azok végrehajtásáról minden joganyagban egymással párhuzamosan. Ez a három tényező volt az elnök úr, amely arra késztetett minket, hogy a tudományos kritériumok és azok egyedi jogi aktusokban történő vizsgálatától elmozdultunk a tudományos kritériumok és azoknak hatástanulmánya az összes jogi anyagban megközelítés felé. Ezen célból egy nagyon részletes úti tervet hoztunk nyilvánosságra körülbelül fél évvel ezelőtt, vagy kicsit régebben, amely egyértelműen meghatározza, hogy mi a stratégia és milyen opciókat szeretnénk felmérni. Remélem, hogy ezzel legalábbis most itt a bevezetőben elég magyarázatot adtam arra, hogy miért nem tartottuk a kitűzött határidőt, de természetesen rendelkezésükre állok, és minden kérdésre szívesen válaszolok. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Kérdéseket lehet most feltenni. Stice kollégát láttam jelentkezni. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének a választ. Itt egy olyan kérdésről van szó, amely már egy jó ideje foglalkoztat bennünket, hosszú az előtörténete is. A legutóbbi eh, mandátum eh, előtti mandátumig nyúlunk vissza ezzel a témával, az endokrin zavaró anyagok, a krónikus eh, betegségekben szenvedőkre van igazán súlyos hatással, hatással van rákbetegségekre, és éppen ezért a bizottság közösségi stratégiát alakított ki viszont sajnos soha nem került átültetésre a gyakorlatban. Annak idején vitákat folytattunk a növényvédőszerekről, kettővel ezelőtti mandátumon Hitrud Bayer készített jelentést. Én közvetlen módon érintett voltam, hiszen második témának voltam jelentéstevője, tevője, és a parlament vehemensen ellenezte az úgynevezett cut-off kritériumokat. Az ipar szereplő is rendkívül zavarónak találják ezt a részt, és ellenzik. A jogalkotási munka során Breyer asszony jelentésében egyértelmű kritériumokat követeltünk. A bizottsággal és a tanácssal folytatott tárgyalásokon 18 hónapot állít, állapítottunk meg határidőnek a bizottság számára az egyértelmű kritériumok rögzítéséhez, de végül négy évet vett mindez igényben. A legutóbbi mandátum során mindez megismétlődött, Klász asszony készített jelentést, amelyet 2012-ben sikerült elfogadni, és itt a bizottságtól egyértelműen követeltük ismét azt, hogy világos kritériumokat határozzon meg. Tehát nem az égből potyant ránk ez a feladat, már régóta a tanácssal, folytatott tárgyalásokon, a bizottsággal folytatott egyeztetetéseken világos kritériumokat kértünk bizottság eh, képviselője is reagált ezekre a pontokra. A 2010-es kritériumokat tovább vittük. 2013 márciusában elfogadtunk egy állásfoglalási indítványt, a diszruptorok kapcsán és tudományos megközelítést alkalmaztunk. Folyamatosan ismételtük azt, hogy a hatástanulmányok csak akkor kerülhet sor, hogyha rögzítésre kerültek a tudományos kritériumok. A parlament folyamatosan ezt az elképzelést képviselte 2013. júniusában, két és fél év munka után. Az MB főigazgatóság a többi főigazgatósággal egyeztetve készített egy javaslatot a kritériumokról, és betartották a határidőt, annak érdekében, hogy a négy éves határidőt be tudják tartani. Mi, mi történt e, azonban? Bekövetkezett a gazdasági válság, volt egy film is, az Endokrináció címet viselte, szívesen megmutatom annak, aki, akit érdekel. 2013. júniusában a következő történt. A Bayer nevű cég küldött egy e-mailt az illetékes főigazgatónak ebben a témában, és kért a kritériumokról egyértelmű hatástanulmányt. Később, tíz nappal később 56 tudós írt a bizottság tudományos szolgálatának, és ezek a tudósok kimondták azt, hogy mindaz, amiről a vita folyik, nem felel meg a tudományos eredményeknek. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy július másodikán miután be lehetett volna tartani a határidőt, T főigazgató kérte hatástanulmányt. Egy hónappal később, augusztusban, 2013-ban a tudósok megmagyarázták azt, akik ezekkel a témákkal intenzíven foglalkoztak, vezető tudósok, hát ők elmondták azt, hogy az 56 tudós véleménye nem állja meg a helyét, és nem tükrözi megfelelően a folyamatot, illetve nem ír formál megfelelően 2013. októberében az Englover összeült, és az 56 tudós, illetve a vezető kutatók összeültek, és kiderült az, hogy az 56 tudósnak, akik a folyamatot elindították, nem rendelkeztek megfelelő érvekkel. Éppen ezért van egy kérdésem a bizottsághoz. Meg tudnák-e erősíteni azt, hogy a Bayer fellépése és az 56 kutató fellépése túlságosan messze ment. a hatástanulmány témájában, illetve meg tudná erősíteni azt, hogy azok az ellenvetések, amelyet az 56 tudós készített, nem állta meg a helyét. Ami pedig a Grover asszonyjal folytatott megbeszélést illeti, ezek így hangzottak el. Két rövid megjegyzésem van még ezen kívül. A nyilvános meghallgatásra térnék ki, a kritériumokról a hetes keretprogramot elfogadtuk, illetve a bizottság képviselőitől hallottunk a menetrendről. Egyértelmű az, hogy mind a két dokumentumnak az a célja, hogy horizontális megközelítést alkalmazzon. Ez pedig azt jelenti, hogy a költségeket figyelembe veszik, és az előnyöket is minden egyes opció esetében. December 6-án 2013-ban elindította a közmeghallgatást a bizottság a disruptorok témájában, és megállapításra került az, hogy a meghallgatás nem horizontális megközelítést alkalmazott, hanem csak a növényvédőszerekkel és a biocid termékekkel foglalkozott. Pedig tudjuk azt, hogy a diszruptorok nagyon fontosak a rics számára, a vízkeret irányelv szempontjából, a különböző kozmetikumok szempontjából A konzultációban pedig inkább a szociogazdasági hatásokkal foglalkoznak, nem pedig az esetleges előnyökről a különböző kritériumoknál. Azt gondolom, hogy ez a megközelítés ellenbe megy a hetes kutatási keretprogramnak, ezzel nem áll összhangban, tehát kérjük a horizontális megközelítést a kritériumoknál, De laatste, wanneer zijn jullie van plan als commissie te komen, uh, uh, te komen met een eh, delegatie? További kérdésem, a bizottság mikor tervez delegált jogi aktust készíteni ebben a témában? Azt gondolom, hogy ennek ugyanis eljött az ideje. E Köszönöm szépen. Most pedig Matthias Grótének adom meg a szót. Köszönöm szépen, Bác Tesz. Már nagyon sok mindent elmondott. Az egész kérdéssel már 2008 óta foglalkozunk a peszticid eh, tárgyalások keretében, és itt világosra tettük, hogy eh, milyen kritériumokat szabunk meg, és 2013. december 31-ére határoztuk meg az időt, 5 évet adtunk a bizottságnak, 5 évet. És a biocid irányelv kapcsán is így jártunk el. Azt kell, hogy mondjam, hogy nálunk, nekünk a benyomásunk teljesen világos. Mégpedig, hogy a bizottság halogató politikát folytat egy erős lobby nyomásnak engedve. Ez a benyomásunk, Hanzem úr, kérem, hogy relativálja ezt a benyomást, legalábbis számunkra ez a kép alakult ki. Ez a kérdés a parlamentnek nagyon fontos. Különböző jelentésekben szóltunk erről a kérdésről, jogalkotói dossziékban is, és a bizottságtól semmit sem kaptunk. Ezért valóban arról kell beszélnünk, hogy hogyan toleráljuk ezt, vagy pedig, hogy a parlament ezen a helyen maga ne tegyen el lépéseket um, a bizottság ellenében. Remélem, hogy um, helyére teszi ezt a helyzetet, uh, relatíválja a késedelmet, de Első körben azt kell, hogy mondjam, hogy fel vagyunk háborodva, miközben pedig a parlamentben, a szakbizottságban abszolút prioritása van ennek a kérdésnek. Köszönöm szépen, Erbrandi kollega. Thank you, Mr. Chairman. I'm... Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarok uh, Stász és uh, Matthias Gróten kollégáimnak ellent mondani, de van egy kérdésem, és van egy észrevételem. Kezdjük az észrevétellel. Minnyáján tudjuk, hogy a DG Environment által kidolgozott dokumentum politikai oknál fogva nem került a nyilvánosság elé. Mint hogy ez egy politikai döntés volt, és mint hogy Juncker újonnan megválasztott elnök hangoztatta meghallgatásán, hogy a bizottság egy politikai testület, és a biztosok politikusok. Nos, ezek után kicsit fúj, furcsának tartom, hogy a bizottság köztisztviselői jönnek ide. Úgy gondolom, hogy a jövőben ezt a vitát az Európai Bizottság tagjával kell lefolytatnunk, hiszen ők felelnek a politikai döntésért melynek alapján ezt a folyamatot megállították, amelyről beszélünk is. Sem a biztos, sem nem a DJ Environment, a környezetvédelmi főigazgatóság nem felállt a folyamat megállításáért, hanem a főtitkár, ezért úgy gondolom, hogy Barózó biztos bizottsági elnökkel, illetve néhány hét múlva Juncker bizottsági elnökkel kell lefolytatnunk. Ők a politikusok, övék a politikai felelősség, velük kell eszmét cserélnünk. Az észrevételem pedig a következő. Itt a tudományos kritériumokról beszélgetünk, és a bizottság képviselője azt mondta, hogy vannak tudósok, akik kétkednek a javaslat tudományos alap megalapozátságában. Bert Stasnak úgy gondolom, hogy igaza van mégpedig, hogy ezek az érvek nem voltak túlon túl erősek, nem hullottak erősen a latba. Ám, hogyha tudományos kritériumokról beszélünk, akkor a, tud a gazdasági kihatás nem fontos, hiszen a tudományról beszélünk. Kérdezem tehát, hogy a probléma mögött rejlő tudományos alap megalapozottságról szóló vita miért akadt meg, és miért kérnek hatástanulmányt? nem a gazdasági kérdéseket kell tisztázni, hanem a tudományos megalapozottságot, a gazdasági szempontok pedig később jönnek. Kérem, hogy a bizottság erre is feleljen. Köszönöm. Oken asszony. Yeah, uh, thank you very much. Just to, uh, I... Köszönöm szépen egyetértek az előttem szólókkal, és most valódi politikai vitáról beszélhetünk, mert olyan jellegű döntéseket hoznak az ellen, amiről mi döntöttünk, és a környezetvédelmi program ellenében, és egyszerűen teljesen félreteszik, amit mi tettünk. Nos, ami a tudományos bizonyítékokat illeti, nagyon híres tanulmány jelent meg tavaly Dániában, vagy idén évelején. Egyetemen, egyeteművé tette, és senki sem ellenzi a tudományos tanulmányokban, hogy a meg nem született gyerekekre elég komoly hatása van ezen anyagoknak. És más tanulmányok, szintén idei tanulmányok pedig, pedig azt mutatják, hogy a férfiak termőképességgel is egyértelmű kihatásuk van. És még hozzátenném azt, hogy más intézkedések is vannak. A bizottságot a bíróság elé citálták, amiért nem tartja tiszteletben az itteni ö, szabályokat, és az ígéretüknek ö, az ígéretüket nem tartják. Egyszerűen felháborítónak tartom, hogy az ipar így tud lobbizni, és azt mondják, hogy ö, ők nem akarják modernizálni a termelésüket, és ők csak folytatni akarják, ami eddig történt, és egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy mi történik a meg nem született gyerekekkel és a többi érintettel. Erről most kell lépnünk ezzel kapcsolatban, úgyhogy mindenképpen egyetértek azzal, hogy valamit tenni kell, és azt kell elkerülni, hogy megint csak a jövőben tovább blokkolják ezt a folyamatot a bizottságnál. Köszönöm. Úgy látom, hogy más nem kéri a szót. Ilyen módon megadom a bizottság képviselőjének a szót, hogy válaszoljon. Grazie mille, signor Presidente. Uh, schönen Dank. Uh, köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Különböző nyelveken. Mindent megteszek uh, annak érdekében, hogy ezt a témát tovább vigyem, illetve hogy a kérdéseket megfelelően meg tudjam válaszolni Először a könnyebb kiinduló ponttal eh, kezdem, kérem legyenek megértéssel. A két úgynevezett eh, döntő ügy itt a következő, és meg tudom erősíteni azt, hogy a különböző közlemények, amelyeket kaptunk az ipartól, amelyek a 2013-ban eh, nyáron történt ülés előterében hozzánk beérkeztek, döntő tényezők voltak a hatástanulmány megrendelésében, ami a tudományos kritériumokat és ezek megvalósítását illeti különböző jogalkotási területeken. Ezt szeretném mondani azt, hogy az az e-mail, amit a kolléga említett, csak egy volt a sok levél közül, kommunikáció közül, de teljes mértékben elismerem azt, hogy ez hozzájárult ahhoz, ami miatt a bizottság úgy döntött, hogy feltétlenül szükség van megvizsgálni az előnyeit, a kérések előnyeit, amelyeket az ipar támasztott. Ezen kívül van még egy további döntő kérdés, ez pedig az 56 tudós véleménye, számos tudományos labban publikáltak. Igen, megerősíthetem. hogy Gloverrel és a tudományos tanácssal folytatott megbeszélés után arra a következtetésre jutottunk, hogy azok az ügyek, amelyeket a tudósok felvetettek, olyan kérdések voltak, amelyről tudható volt az, hogy nem léteznek abszolút megbízható bizonyítékok. Illetve ezek részben nem voltak relevánsak a kritériumokra nézve. A bizottságon belül a védelmünkben el szeretném mondani azt, hogy ezek az elismert nemzetközi kutatók a cikkeikben kihagyták az utalást azzal kapcsolatban, hogy a bizottság mely munkájára gondolták azt, hogy ez nem tudományosan alátámasztatható. Éppen ezért nehéz volt a bizottság számára annak megítélése, hogy mivel, vajon mivel nem értenek együtt a tudósok, mi az, amit kifogásolnak, egészen addig, amíg Glover össze nem hívta a két érintett felett. De az a puszta tény, hogy ilyen sok elismert nemzetközi lapokban publikáló kutató ilyen éles kritikát fogalmazott meg a bizottság által végzett tudományos munkával kapcsolatban, illetve számos nemzetközi tudós csatlakozott ehhez a levélhez, és éppen ezért a bizottság úgy döntött, hogy szükséges újból felmérni ezeket a felvetéseket. Mint említettem, Anne Glover munkájának köszönhetően, aki eh, összehívta a tudósokat és a bizottságot, az ülésen sikerült eh, világos következtetésekre jutni, és ma már kimondhatjuk azt, hogy eh, bizonytalanság van tudományos szempontból ezekben a kérdésekben, ezekről tudtunk, és a 90-es stratégia óta próbáltuk meg a kérdéseket tisztázni. Hogyha a tanulmányra térek ki, illetve a menetrendre, valamint a nemrégiben közzétett közmeghallgatásra, akkor ebből a menetrendből kiderül az, hogy a mi célunk mind az előnyök, mind az okok feltárása, mi szeretnénk a horizontális kritériumok hatását megvizsgálni minden típusú jogalkotásban, különösen azt a hatot érintve, amelyek a diszruptorokra vonatkoznak. Tehát továbbra is ez a célunk. Ami a kérdéseket illeti a közmeghallgatáson, vitát folytattunk arról, hogy egy széles körű közkonzultációra kerítsünk-e sort, a kulcsterületeket illetően, eh, amelyeknél információra van szükségünk, és úgy, értett, úgy eh, értelmeztük, hogy az utóbbi verzió volna a legmegfelelőbb, illetve ami a kérdésekre szent időt illeti szintén. Ez nem jelenti azt, hogy magával a hatástanulmányjal nem akarunk foglalkozni, az előnyöket illetően. Szeretnénk megvizsgálni az előnyöket, és nem jelenti mindez az, hogy a horizontális jellegét ne vizsgálnánk meg a kritériumoknak. I then got the open question of allow, uh, which allows me to relativate. And ezen kívül relativizálni szeretném ezt a folyamatot, és remélem, hogy mindaz, amit most összefoglaltam, relativizálja a folyamatot. Tehát két típusú elvárás létezik, kívánalom, jelentős a tudományos bizonytalanság, a másik oldalon pedig meg kell vizsgálni az egyértelmű kritériumokat. Tehát mi úgy éreztük, hogy nagyon fontos az előnyöket is megvizsgálni. Mint említettem, a tudományos megközelítés kérdését meg tudtuk oldani, a hatástanulmány pedig foglalkozik természetesen az iparra kifejtett hatással is. The issue of why are we doing an impact assessment on scientific criteria? Then I would like ami a tudományos kritériumokat illeti, itt megint csak utalnék a menetrendre. Ebből kiderül, hogy számos lehetőségünk van, amely a kritériumokkal összefogható. Tehát a két opció az a tudományos kritériumoknál a különböző kategóriák bevétele a folyamatba vagy kihagyása, ez a saját kezdeményezésű jelentésnek is tárgya volt. A parlament részéről a parlament kategóriákat szeretett volna, de a hatástanulmányban megvizsgáljuk még azt, hogy szükség van-e a kategóriák megjelenítésére a tudományos kritériumoknál. Elnök úr, elnézést, hogy túlságosan elmerülnék eh, a technikai részletekben. Eh, a potencia kérdése felmerül itt. Az EFSA Olaszországban világosan kimondta azt, hogy a kritériumoknál a potencia megjelenítése nagyon fontos, tehát a nemzőképesség, most pedig megvizsgáljuk azt, hogy a politikai döntésnél ez a kritérium valóban fontos-e. Mint említettem, a menetrend kapcsán különböző opciók léteznek a tudományos kritériumoknál, ezeknek különböző hatásaik vannak, különböző előnyökkel járnak, és mi minden területre ki szeretnénk térni. Néhány egyéb elhangzott megjegyzésre most nem reagálnék. Ha vannak még kérdéseik, szívesen állok rendelkezésre. Köszönöm. Grazie. Köszönjük szépen! Tovább léphetünk a következő napi rendi pont taglalására, de ezelőtt üdvözölni szeretném a trezivói vállalkozó nők küldöttségét, akik itt vannak Brüsszelben, és betekintenek a mi munkánkba. Most pedig a következő napi rendi pont, ugye az ötös meg a hatos megcseréltük, tehát a következő napérendi pontban arról beszélünk, hogy a tagállamok a területükön történő GMO termesztést hogyan korlátozhatják. Mint tudják, ez egy olyan javaslat, amely hosszú ideje már napirenden szerepel, 2010. júliusában nyújtotta be a bizottság a javaslatot, 2011 ben júliusban az első olvasatban a parlament elfogadta álláspontját. 2013. júniusában a tanács politikai megállapodásra jutott, amelyet Strasburgi őszi ülésünkön mutattak be. Így tehát a vitánkat a tárgyalási mandátum megadásáról folytatjuk. Megadom Frederik Krisznek, a jelentéstevőnknek a szót. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr, itt vagyok, igen, látom, hogy keres. Itt vagyok tényleg, akkor is, hogyha a napirendet kicsit módosítottuk. Elnézést kérek, azt hiszem, hogy összesen 6-7 percig fogok hozzászólni. Próbálok minél rövidebben beszélni, de hát évek óta de facto blokkolták ezt a kérdést, úgyhogy remélem, hogy nem haragudnak meg rám, hogyha most ö, kellő időt fogok szánni rá, hogy ö, megfelelően tudjuk elmagyarázni a dolgokat. Ö, ami ezt a blokkolás kérdését illeti, pontosan ezzel kapcsolatban ö, szólt hozzá mindenki az első eszmecserében, még szeptember elején, amikor nem voltak anyagok ezzel kapcsolatban ami az a GMO termesztés európai megoldását illeti, ez nem működik, és ezért természetesen más megoldást kell keresni, és az egyik megoldás az az, hogy új, stabilabb jogi szempontból stabilabb jogokat kell adni a tagállamoknak, hiszen ezeknek többsége próbálja a GMO-kat betiltani a saját területén. Lehet, hogy van, aki haragszik arra, hogy én ezt most elmondom, de Jean-Claude Juncker sem mondott ellen ennek júliusban vagy korábban a meghallgatásokon sem a frakciók előtt, amikor azt mondta többször is, hogy menő reformra van szükség a GMO engedélyek döntéshozatali folyamatában. Az életékes biztosunk talán még emlékezhetnek erre, Zsill és én tárgyaltunk vele, és akkor megint csak egy kicsit húzódozott attól, hogy nyilatkozzon, de aztán mégiscsak kimondta azt, hogy nagyobb rugalmasságot kell adni a tagállamoknak azoknak, akik ezt kérik, és jobb, nagyobb jogbiztonságot kell létrehozni. Nos, ez a mostani 2001-es irányelv módosítás fő célja, tehát ami a szándékos GMO terjesztését illeti a környezetben. Zsill javaslatát a parlament többsége támogatja, hiszen hát a parlament egyértelműen nyilatkozott 2011. júliusában a szavazáskor. 548-an szavaztak mellette, tehát ez egészen egyértelmű eredmény, és közben emlékeztetnék arra, hogy inkább az ambíciót határozza ez meg a mandátummal kapcsolatban, amit én jelentéstevőként kaptam, de a tanácsnak is ez a szándéka, a tanács a nyár elején nyilatkozott, és ezt július elején fogadták el hivatalosan is. Nos, ami a 33 módosítomat illeti, ezzel kapcsolatban kiemelnék három-négy fontos kérdést. Látom, elnök úr megnyugodott. A tanács álláspontjával kapcsolatban ezen kellene javítani. Térjünk rá egyből az első szakaszra, ami a tanács szövegének az egyik főpontja, ezen új, eddig nem ismert opt-out eljárásról van itt szó. Nos, ami a tanácsi értékelését illeti, az a jóváhagyási szakaszban egy tagállam, hogyha azt kéri, akkor a tagállam számára kötelező ezen első szakaszon végigmenni, és így tehát a bizottságon keresztül, ez a bizottságon keresztül megfogalmazás még kérdéses, tehát az érintett vállalattól kell kérnie, hogy maga a vállalat vonja vissza az engedélyezésből az ő területét. És amennyiben a vállalat ezt nem hajlandó figyelembe venni, akkor térhetnek át a második szakaszra, és akkor nemzeti tiltást vezethetnek be bizony kritériumok alapján, amit megint csak az irányelv szövege tartalmazna Nos, a második szakasz és ennek a kritériumi, kritériumai voltak a mi első olvasatbeli munkáknak a főbb elemei, úgyhogy mi ehhez ragaszkodunk. Amikor a szöveget megkaptam, azért több kérdőjel megjelent bennem azzal kapcsolatban, hogy ezen eljárás mennyire lehet hatékony. A bizottság magyarázattal szolgált nekünk, de és mindenki tudja a bizottság maga is, hogy ezen eljárás ezt sohasem tesztelték, a biocidra hivatkozunk, de ez egy egészen másfajta folyamat, egy nagyon sürgős kérdésben. Tehát, hogyha a tanács valóban jogbiztonságot akar, akkor nagyon fontos, hogy a tagállam indokolja a kérését. Itt megint csak az első szakaszról beszélek még. Ez a 22-es módosítom célja, és mivel egyszerűsíteni kell a dolgokon, azt gondolom, hogy ezen indokolást a már meglévő kritériumok alapján kell tennie. És a jogbiztonság szempontjából és az átláthatóság szempontjából is fontos, hogyha a tagállamnak indokolnia kell a döntését, hogy kicsit nyújtsák ki a határidőt én 60 napot javasolnék a 30 nap helyett, ami a szövegben van. El kell, hogy mondjam, hogy még nem teljesen egyértelmű az álláspontom ezzel kapcsolatban. Mazzuroni kollégát meghallgattam, hiszen ő ö, a tanács részéről rendelkezik nagyon nagy tapasztalattal, és nagyon komoly érveket hozott fel, hogy a, esetleg egy globális határidőt határozzunk meg. Én erre nyitott vagyok egyelőre. Második kérdés, erről sokat beszéltünk, feltételhez kell kötni a második szakasz beindítását, tehát hogy kötelező legyen az első szakasz. Ami ezt a megoldást illeti, nos, gyakorlatilag akkor ez a második szakasz kicsit mellékes szerepet kapna csak, pedig ez volt számunkra a legfontosabb, és én úgy, úgy gondolom, hogy ez az irányelv fő céljával ellentétes, mi szerint nagyobb legyen a rugalmasság a tagállami fellépésben. Ezzel kapcsolatban a 24-es módosítom a legfontosabb. Ennek az első mondatában törli ezt a feltételt, vagy feltételességet, és valódi második opciót vezet be a tagállamok számára, tehát a tagállamok ezzel élhetnek, vagy sem, de így akkor mégiscsak ugyanolyan értékű két kártya van a kezükben, a tagállamok kezében. Ami ezt a javaslatot illeti, ennek ihletése az a javaslat volt, amelyet 2012-ben a Dán elnökség nyújtott be. Most akkor feltennék egy kérdést a bizottságnak. A bizottság is többször elmondta, hogy milyen fontos bővíteni az eszközök tárát, amelyekkel a tagállamok rendelkeznek. Ez itt szintén a mi célunk. Ehhez képest önök szerint a 24-es módosító megközelítője, megközelítése nem felelne meg jobban az önök által indított 2010-es megközelítésnek és a tanács jelenlegi megközelítésének? Harmadsorban, és ez most már konkrétabban a második szakaszra vonatkozik, az a benyomásunk, amikor a tanács szövegét olvassuk, hogy ami számunkra a legfontosabb volt, az kicsit mellékessé válik. Egyrészt maximum két éven belül lehet a tagállamoknak lépniük, hogyha megvan az engedély, mindenféle magyarázat nélkül. És az ötös bekezdésben új eljárást vezetnek be egyfajta kompenzációt a tagállam számára az engedélyezések földrajzi korlátozásával kapcsolatban, hogyha új objektív feltételek jelennek meg ez szerintem messze áll a jogbiztonságtól, ami a fő célunk. A 25-ös, 26-os módosítomnak tehát az a célja, hogy ismét egy olyan biztos, stabil eljárást tudjunk bevezetni, amely egyben koherens is. Emlékeztetnék rá, hogy egyértelmű mandátumot kaptam a korábbi Európai Parlamenttől, hiszen a módosítók többsége, amelyről beszélek a kényes kérdésekből, már abszolút többséggel elfogadásra kerültek, tehát én megint csak benyújtottam a kritériumok sorát a 24-es módosítomban. Szerintem ez a második legfontosabb módosító a projekttel kapcsolatban. Ezen lista nagyban megfelel annak, amit Corinne Lepage munkájának következtében 2011-ben dolgoztak ki. És fenntartja a kiegészítő jellegét a környezetvédelmi kritériumoknak, amelyekre a tagállamok hivatkozhatnak. És ez önmagában a jogalap módosítóját is indokolja, amit megint csak javaslok a módosítomban, és ez volt az egyik nézeteltérés a bizottság és a parlament között első olvasatban. Hogy tisztázzuk az EFSA szerepét. Nos, tudjuk, hogy vannak viták ezzel kapcsolatban. Én egy új elemet vonnék be az eljárásba, az EFSA kockázatkezelői szerepét szeretném kiemelni, hiszen ilyen szereplőként venne részt ebben az eljárásban. Az EFSA az értékelő, a tagállam pedig az üzemeltető vagy kezelő. A nagyobb egyenlőség kedvéért itt most a többi módosítót blogban említeném meg. Már szeptemberben beszéltünk a GMO és nem GMO termesztés párhuzamos létéről. Nos, az eszmecserében erről sokat vitáztunk. A 29-es módosító a szennyező fizetelvét ismétli meg, ami a pénzügyi lefedettséget illeti. A 27-esben a tervezhetőség kritériuma nagyon fontos a termesztők számára. A 30-31-es módosítom célja, hogy bevegyük a szövegbe az átláthatóság elvét amely az Árhusz egyezményben megtalálható. Rövid és hosszú is volt a hozzászólásom, remélem fontos, hogy a kollégák is szót kapjanak. Tudjuk, hogy most a legfontosabb számunkra az, hogy vannak nézeteltéréseink, és persze vannak dolgok, amikben egyetértünk, de a fő cél az az, hogy az első ö, trialógus ülésen, a nézeteltéréseken túlmenően a jelentéstevő és a sedok számára is a lehető legstabilabb álláspontot tudjunk kialakítani azért, hogy még a határidőn belül kompromisszumot tudjunk kialakítani. Köszönöm. Köszönöm. Szépen most pedig Köztinger asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Rész asszonynak, hogy elkészítette az ajánlásait. Az elmúlt vita során itt az ENVI szakbizottságban érzékelhettük, hogy fontos és körmünkre égő téma ez. Most megkaptuk az előadó javaslatait, és nyomatékkal üdvözlöm, hogy asszony arra tesz javaslatot, hogy a tagállamok megfelelő intézkedéseket alkalmazhatnak azért, hogy a nem kívánatos GMO jelenlétet a saját területükön, illetve a szomszédos államok határőrizetében betilthassák. Ez egy nagyon fontos kijelentés a szövegben, ezt meg kell tartani.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 Nem teljesen értek egyet az új javaslatban foglaltakkal, de emlékeztetni szeretnék arra, hogy itt az irányelv során egy olyan javaslatot készítünk elő, amelynek segítségével lehetővé válik a amely lehetővé teszi az engedélyezést. Teljesen támogatom tehát, hogy átalakítsuk ezt a javaslatot, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy nem ez a megfelelő helyzet és közeg, hogy ezt megváltoztassuk. Ami pedig a két lépcsős eljárást illeti, Erre vonatkozik Rízasszony javaslata, nos a tanács 2012-es javaslatát vette alapul Rízasszony. Üdvözlöm, hogyha a tagállam több lehetőséget kap arra, hogy a döntését, hogy ne alkalmazzak géntechnológiai organizmusokat betilthassa, de kérdezem Rízasszonyt, hogy milyen esélyt lát arra, hogy a 2012-ben erre vonatkozó javaslatunk nem kapott többséget, most többséget kap. Ami pedig a megfogalmazásokat, illetve az okkal való magyarázatokat illeti, itt főleg a szociogazdaökonomiai kihatások, illetve az agrárpolitikai szempontok kidomborítása jelent nagy előrelépést, de úgy gondolom, hogy egy túl részletező oksági felsorolással meg kell akadályozni, hogy a tagállamok túlon játéktere tudon túl korlátozott legyen. Az a fontos tehát, hogy a tagállamok megfelelő intézkedéseket alkalmazhassanak annak érdekében, hogy betilthassák, ha szükségesnek látják a géntechnológiai, a géntechnológia alkalmazását. Ugyanakkor a jogi szolgálattal a jogalap módosításáról is eszmét cseréltünk, és elmagyarázták nekünk, hogy, a belső, hogy miért a belső piaci szabályokat használják, és miért ezt a jogalapot választják. De kérdezem mégiscsak, hogy miért gondolja részasszony, tehát, hogy mégis a környezetvédelmi jogalap volna megfelelő jogalap. Végezetül pedig. Nyomatékosan mondom, hogy fontosnak tartom, fontosnak tartjuk, ezeket a megfogalmazásokat annak érdekében, hogy azok a tagállamok, akik meg akarják akadályozni a génmódosított szervezetek kivetését és nevelését, ezt meg is tehessék. Köszönöm szépen. Szóval. Köszönöm, most pedig Bányó alánök kap szót. Euh, euh, euh, Elnök úr, szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek, Frederik Riesnek, aki ma azt gondolom, hogy nagyon kiegyensúlyozott jelentést nyújtott be nekünk, amely tükrözi az Európai Parlament első olvasatban kialakított álláspontját, erre fontos emlékeztetnünk. Ebben átveszi a legtöbb prioritást, amelyet a szociáldemokraták védték. Egyrészt a jogalap, környezetvédelmi jogalap védelmét, azt, hogy a tilalmi okok listáját bővíteni lehet, hogy a kötelező koexisztenciás feltételeket meg kell határozni azért, hogy a GMO ne terjedhessen át a nem GMO területekre. Az EFSA-nak kell a kockázatokat felmérnie, és nagyobb átláthatóságra van szüksége a tilalmi eljárás során. A módosítónkban, Frederik Rész jelentésével kapcsolatban teljes mértékben támogatom azt, hogy a az európai GMO engedélyezés 10 éves során kell erre lehetőséget adni. Ez a 17, 18, 25 és 26-os módosítók. Azt gondolom, hogy ezzel nagyobb rugalmasságát adunk a tagállamok kezébe, és megerősítjük a jogbiztonságot. Ezen kívül nagyon pozitívan látjuk a 10-es és 22-es módosítókat, miszerint egy tagállamnak teljes mértékben indokolnia kell a tilalmi kérését, már az első szakaszban, nem pedig csak a második szakaszban. De feltennék egy kérdést eh, Frederik Rész felé. A tagállamok eh, képesek lesznek-e megindokolni az első szakaszos eh, tilalmukat, amikor még nem, kaptak má, nem kapták meg az összes információt a kérelem benyújtójától, tehát a GMO vállalattól. Azért, hogy megerősítsük a parlament álláspontját, én magam a következő kérdésekben szeretnék módosítókat benyújtani. Első, a címkézés, GMO-mentes címkézés kérdése azért, hogy versenytorzítást elkerülhessünk. Ezért arra van szükség, hogy a gazdák GMO-mentes címkéket használhassanak a termékeikben erre vonatkozóan lesz egy módosítom, aztán lesz egy módosítom azzal kapcsolatban, hogy mivel lehet még a tilalmi indokok listáját bővíteni. Egyrészt a közrendre való hivatkozás, és a GMO jelenlétet más termékekben is el kell ö, kerülni. Ezen kívül a közvéleményre is lehet hivatkozni ezen okokban, például egy népszavazás során kifejezett közvéleményről beszélek. Harmadik módosítom a biotechnológiai kutatások folytatása azért, hogy meg lehessen határozni a GMO veszélyeit. Negyedik módosító. A kérelmezőt kötelezni kell, hogy pontosítsa, hogy az egész Európai Unióra vonatkozik ez az engedély kérelme, vagy csak bizonyos tagállamokra. És így akkor nem kell minden egyes tagállamnak minden engedélyre válaszolnia. Bizonyos tagállamok, például Franciaország mindig nemlegesen fognak az ilyen kérdésre válaszolni. Ötödik módosító. Emlékeztetni kell az elővigyázatosság elvére is. Figyelembe kell venni ezt az elvet a, mai, a mostani joganyag kapcsán is, és annak végrehajtása kapcsán is. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, jelentéstevő asszony, ezek lennének az észrevételeim Shadow jelentéstevőként. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Gírling asszony köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm. Csalódott voltam rész asszony módosítóival, számosok miatt. Egyrészt azért, mert merev módon ragaszkodik a parlament elképzeléséhez, hozzáállásához, amely nem mindig teljesen koherens, hiszen ez jellemző az első olvasatbeli anyagokra, nagyon sok módosító nem ment át, tehát, mint említem, ehhez ő görcsösen ragaszkodott, nekünk ilyen sok módosítót kellett benyújtanunk, ettől függetlenül egy nagyon hosszú, bonyolult javaslat van előttünk. Ha megnézzük az egyéb kérdéseket is, a címkézést, a GMO címkézését, stb. De a központi kérdés az az, hogy megengedjük-e tagországoknak az, hogy döntsenek más alapokon, mint a környezetvédelem és az egészségvédelmem. Nagyon sok területen úgy érzem, hogy itt eh, kockára teszünk valamit, mi szerint ez nem fog keresztül menni a tanácssal folytatott tárgyalásokon. Nézzük csak az első pontot. Csalódott voltam, hogy kiderült, hogy ami a jogalap eh, módosítását illeti, eh, ezt a módosítót nemrég nyújtotta be. Igen, világos az, hogy a tanács álláspontja az, hogy a jogalap maradjon a bizottsági javaslatban, amely az egységes belső piacra vonatkozik, és az is világos, hogy a jogalkotás nagy része, amelyről vita szól most, és amely megállapodtunk, jelentős előnyöket jelent a környezet számára, és mindez az egységes belső piacból indul ki. Holnap lesz egy párbeszéd eh, az használatos műanyagzacskókról. Nincsen probléma az egységes belső piacsal. Én úgy érzem, hogy ez pozitív, tehát nem értem azt, hogy Rész asszony miért szeretne ennyire görcsösen ragaszkodni a parlament elképzeléséhez, mi szerint változtassuk meg a jogalapot. Azt gondolom, hogy ez bonyolítja a dolgokat, és egyszerű javaslattal azt gondolom, hogy megtarthatnánk a lényeget. Ennek a javaslatnak nem az a célja, úgy érzem, hogy megvédje a környezetet, illetve az egészségügyet, már léteznek az Európai Unió szintjén ilyen folyamatok, amelyek az engedélyezési folyamatra térnek ki az EFSA-ra. Ez a jogalkotás nem a korábbi folyamatot szeretnék kiegészíteni, és hogyha a parlament ragaszkodik ahhoz, hogy legyen inkább ez a cél, akkor ez meg fog bukni egyértelműen, és úgy érzem, hogy nem lesz jogalkotásunk, amit el fogunk tudni elfogadni. A GMO-k elterjedése is olyan téma, amely már létező jogalkotásokat érint az engedélyezés nem lehet a nemzeti tiltás alapja, ha ezt ugyanis megengedjük, akkor az EFSA engedélyezési folyamata teljes mértékben um, illogikussá válik és um, okafogyottá, Az első olvasatban úgy éreztem, hogy ez nem megfelelő kísérlet a parlament részéről, és ezt nem is támogattam első olvasatban. Nem gondolom, hogy jogbiztonságot terem. Nagyon sok joghízak születik mindezzel az anyaggal, tehát hogy ebből indulunk ki, és folytatjuk a folyamatot, akkor azt gondolom, hogy vannak olyan területek, amelyeket igenis javítani kéne. Nagyon fontos, hogy a technológiai kutatásokat folytatni lehessen, nem tudom. Nagyon sokan úgy gondolják azt, hogy a GMO-kat Európára szeretnék erőltetni, én nem érzékelem ezt. Azt gondolom, hogy a több biotechnikai cég ezt már feladta, és ők egyszerűen Európában csak folytatni szeretnék a saját kutatásaikat. És azt gondolom, hogy igen szégyenletes volna, hogyha ezzel a jogalkotással ezt teljes mértékben megtiltanánk, illetve ellehetetlenítenénk. Azt gondolom, hogy igenis meg kell védenünk az európai cégeket, a civil társadalmat is, hogy a kutatások folytatódhassanak ebben a témában. Nagyon fontos a takarmányokkal is foglalkozni, és igenis a gazdák szabad választásánál azt is meg kell vizsgálni, hogy tiszteletben tartják-e a belső piaci szabályozásokat. Én ezt megvitattam a képviselőtársaimmal, tehát ha valaki eltökélt amellett, hogy a tagországoknak bizonyos beleszólási jogot akar adni azzal kapcsolatban, hogy mondjuk kimondják bizonyos takarmányokat nem akarnak a területeiken termeszteni, akkor ezt tegyük egyszerűvé. De ha erről elfeledkezünk, akkor lehet, hogy egy zsákutcába terelődünk ezáltal. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Boiler kollega abszolút. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni Rész asszonynak ezt a jelentést, amely javította az eredeti jelentést és megerősíti a, a szöveget és a belső piaci jogalapra helyezést támogatja. Úgy gondolom, hogy ez nagyobb, szélesebb játékteret biztosít a tagállamoknak, hogy elutasítsák a GMO-kat a saját területükön. És úgy gondolom, hogy épp ez a jog, ennek a jogszabálynak éppen ez a célja, hogy a tagállamok dönthessenek arról, hogy engedélyezik-e vagy sem a GMO-kat. Épp ezért, még egyszer mondom, a belső piaci jogalap bizarnak tűnik. Nagyon fontos, hogy ez a jogszabály lehetővé tegye, tegye, hogy a tagállamok megfelelő párhuzamos intézkedéseket alkalmazhassanak, azért, hogy a szomszéd államok szuverén módon meghozhassák a döntést arról, hogy ők maguk sem engedélyezik a GMO-k vetését, ültetését. Örömmel látom, hogy az elutasítás okainak listája bővült, és szerepel a biodiverzitás és a szocioökonomiai kihatás is. Ugyanakkor a lista túlzottan korlátozott megítélésünk szerint, és nem ad kellő játékteret a tagállamoknak. Aggályai mutatkoznak például az engedélyezés folyamatában is. Látom, hogy Rész asszony igyek, X igyekezett a 22-es és a 24-es módosítóval kiegyenlíteni a szöveg tartalmát, de ugyanakkor aggasztó, hogy egy tagállam akár egy biotech céggel egy szintre kerüljön. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezt a bekezdést a dokumentumból ki kell venni. Teljesen megengedhetetlen, hogy egy demokratikusan választott kormány ugyanolyan jogkörrel rendelkezzen, mint egy üzleti célokat szolgáló biotech cég, mindezt elmondva ugyanakkor örömmel dolgozom együtt az előadóval. Köszönöm. Köszönöm. Stace kollega kapszott. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elégedett vagyok az árnyék jelentéstevőkkel és a jelentéstevővel való együttműködés miatt, és az elnökséggel, a soros elnökséggel is jól együtt tudtunk dolgozni. Ugyanakkor néhány észrevételt szeretnék tenni, mielőtt a részletkérdésekbe megyek belem. Ezek pedig Juncker bizottsági elnök GMO-król mondott előadásával függenek össze, amely előadást a parlamentben tartotta. És André Kajtis biztos úr, biztos levele is tartalmazza azt, hogy a bizottság hat hónapon belül, miután elfoglalta a helyét, idevágó megfelelő dokumentumokat fog elfogadni. Ugyanakkor már a tárgyalások kezdete előtt látni kell, hogy milyen irányban irányt vesznek a tárgyalások. Nem légüres térben vagyunk, a bizottságnak legalábbis a célkitűzéseit ismernünk kellene. További észrevétel. Örülök, hogy az előadó módosítókat is be ékelt beépített a szövegébe, amelyeket egyébként Löpázsa asszonynal az előző előadóval való eszmecserénk során kértünk már. Örülök a jogalap módosításának az olasz soros elnökséggel, a tanács jogi szolgálatával és a bizottsággal is egyeztettünk erről. Ugyanakkor nem győz még meg a jelentéstevő asszony jogalap módosításra vonatkozó kér- kérésének, illetve az érvelésnek a szövegben. És a 2008. december 14-i tanácsi ajánlásokról mondottakkal sem értek egyet. A kockázat elemzés során nem csak a szubstanciális ekvivalenciát, hanem a közép- és hosszú távú kihatásokat, valamint a tudományos vizsgálatokat is figyelembe kell venni. Ezt fontos szempontnak tartom. Örülök azoknak a módosítóknak, amelyek átláthatóbbá teszik a megállapodásokat. Ezeket teljes egészében átláthatóvá kell tenni. Azonban innentől nehéz a helyzet. A tanács javaslata alapján az egyes és a kettes fázist meg kell különböztetni. Az előttem szóló már beszélt arról, hogy a második fázisban voltak éppen a GMO-k előállítója, a biotech cég egy fellebbezési joggal rendelkezik, és ezzel beavatkozhat a tagállamok döntési, szuverén döntési jogkörébe. Ez számunkra a zöldek számára nem elfogadható. Olyan módosítókat fogunk benyújtani, amelyekkel az egyes és a kettes fázis viszonyát a jogszabályban próbáljuk majd átalakítani. Egyéb iránt a parlament az első olvasat során szintén a kettes fázis mellett szállt síkra. Ezeket a kritériumokat ugyanakkor jogilag kikezdhetetlenné szeretnénk tenni azért, hogy a tagállamok valóban a saját döntésük alapján dönthessenek a GMO-król, a GMO-król, és ne kelljen nekik egyeztetniük a géntechnológiai cégekkel, vagy a ipar szereplőivel. Azaz, megakadályozható legyen, hogy az ipar szereplői befolyásolják a, döntők, a hozókat. Ezért számunkra a 24-es módosító különlegesen fontos. Fontos, hogy ez egy nyílt végű lista legyen, hiszen itt felsorolják azokat az okokat, amelyek alapján a GMO-kat be lehet tiltani a tagállamnak. De fontos, hogy a Löpázs asszony vezetése során a létrejött listát ne kompromitáljuk, ne veszélyeztessük. Egyébként Löpázs asszonyt a tan- tanács is támogatta, illetve a tanács nem, de a parlament nagy többséggel támogatta. Ez pedig egy fontos politikai üzenet. Kérem a kollégákat, de majd mindenkivel felveszem egyénileg is a kapcsolatot, azokkal tehát, akik az egyes fázisban módosítókat akartak benyújtani. Tehát kérek mindenkit, hogy fontoljuk meg, hogy nem tudunk-e megállapodásra jutni. Köszönöm. Evi asszony kap szót az utolsó árnyék jelentéstevőként. Köszönöm szépen. Mi is ki akarjuk hangsúlyozni, hogy a 192-es cikk a megfelelő jogalap, um, hiszen a 26-os um, cikk erről szól, amely lehetővé teszi azt, hogy a szocioökonomiai vagy a területi szempontokat is figyelembe vegyük. Márpedig um, ezeket a környezetvédelmi szempontok alapján nem lehet figyelembe venni, ezért mi úgy gondoljuk, hogy mindkét szerződéses cikket jogalapnak kellene bevenni a szövegbe. Ezen felül pedig a, köszönjük az jelentéstevő munkáját, de erőfeszítései ellenére úgy gondoljuk, hogy a, az, az, ok, az a lista, amely alapján a tagállam tiltást hozhat, nem kielégítő, Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt érdemes ezt a listát áttekintetni. Természetesen, hogyha beleszólhatnak ebbe a cégek, akkor ezzel egy állam szuverenitása sérül. Ami a 27-es módosítót illeti, nagyon fontos, hogy a költséghatékonyság szempontjait is figyelembe vegyük, és ezt az egyes tagállamok iránymutatásai szerint kell végrehajtani, illetve figyelembe kell venni arról, hogy a mezőgazdasági termelők érdekén sérüljenek. Ugyanakkor a, a koexisztencia szempontjából nagyon fontos, hogy meghatározzuk azokat a feltételeket, amelyek mellett a GMO-kat ki lehet vetni, vagy el lehet ültetni, úgy, hogy a biológiai szempontok érvényesüljenek. Természetesen vannak olyan tagállamok, akik olyan döntéseket hoznak, amelyek lehetővé teszik a GMO-k termelését, és ezt is tiszteletben kell tartani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a további kollégák szólalnak fel az árnyék jelentőstevők után. Javaslom, hogy mindenki három percet kapjon. Pillára Júzó kezdi, parancsoljon. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los, a la ponente y a... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadóasszonynak és az árnyék jelentéstevőknek is az elmondottakat. Ez egy valóban rendkívül összetett kérdés, és rendkívül izgalmas is egyben. Én nem fogok a jogalapról beszélni, egyből a tartalmi kérdésekre térnék. Ami a GMO-t illeti, ezeknek célja, hogy a növénytermesztés minőségen lehessen javítani, és korábban gén alapon próbáltak eddig is keresztezni különböző fajokat. Nos, azt gondolom, hogy a GMO-kkal kapcsolatban is ugyanazt a megközelítést kell követni, mint az állatjólét kérdésében, vagy egyéb egészségügyi kérdésekben. Ami az EFSA-t és más nemzeti hatóságokat illeti, azt gondolom, hogy az ő szerepük nagyon fontos kell, hogy legyen a döntéshozatalban. Nem értek, együtt, nem értek egyet az előadó módosítóival, amelyekkel megkérdőjelezi a tudományos véleményeket amelyeket az Európai Uniós engedélyezési eljárás során hoznak a hatóságok. Azt gondolom, hogy mindenképpen el kell fogadnunk, hogyha ez így van, hogy ezek tudományos vélemények, és hogyha egy tagállam nem akar GMO-t engedélyezni a területén, azt gondolom, hogy ebben az esetben megfelelő megoldás az, hogy minden egyes tagállam szabadon dönthessen erről. De nem hiszem, hogy különböző kifogásokat, egészségügyi vagy környezetvédelmi kifogásokat kellene keresnünk, hogyha mondjuk ilyenek nem léteznek. Ami azt a módosítót illeti, amely a koherenciára vonatkozó intézkedésekre vonatkozik. Azt gondolom, hogy a jövőben kellene később erről, fog, erről dönteni, nem itt ebben a joganyagban. A jelenleg folyó tanulmányok az egyes növényfajtákra vonatkozó legmegfelelőbb módszerekkel kapcsolatban. Ezek a tanulmányok <clears throat> még nem zárultak le. Tehát ezen kérdéseket tartom fontosnak, és az összes tudományos tanulmányt nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük, és nem szabad ezeket a saját igényeinknek megfelelően módosítani. Köszönöm, Balcó képviselő kapszót. Köszönöm a szót, tisztelt reddes jogalkotási eljárás második olvasatánál vagyunk. Most értettem meg az elnevezés változását. Miért nem együttdöntésének hívjuk? Miért rendes jogalkotásnak? Mert a tanács nem hajlandó a parlamenttel együtt dönteni. Szinte minden javaslatunkat, amit önök hoztak, én új képviselő vagyok, visszautasított nem tudom, hogy eh, miért kellene megadni magunkat, akár a jogalap tekintetében. Az Európai Parlament jogi bizottsága világos állásfoglalást hozott, amelyben a 192. Eh, cikket eh, indítványozza, mint jogalapot. A jogalap lényeges kérdés, egyáltalán nem mindegy, hogy abból indulunk ki, hogy az egységes piacon való szabadság jegyében génmódosított növény termesztése mindenütt lehetséges, és adott esetben egy tagállam próbálkozhat a tiltással, vagy fordítva a környezetvédelméből, a biológiai sokféleség védelméből indulunk ki, és vannak olyan módosítók, most az idő rövidsége miatt nem nevezem meg, amelyek akkor működhetnek, és azt fejezik ki, hogy a jogalap a környezetnek a védelme. Egyébként azt én problémának látom, hogyha az első fázist valamelyik tagállam szeretné alkalmazni, akkor miért van az a módosítás, hogy csak indokolt esetben fogja a bizottság a kérést továbbítani a kérelmezőnek. Ez azt jelenti, hogy a bizottságnak joga van szűrni és úgy dönteni, hogy ezt a kérelmet nem továbbítja. Én nem látom alapját annak, hogy ezt a szabadságot megvonjuk a tagállamtól. Egyébként az jelentéstevő elismerése méltó munkát végzett. Én úgy ítélem meg, hogy a legjobb megoldást hozta, amit egy kalodában lehet. Én egy euszkeptikus párt képviselője vagyok, Magyarországon nagyon nagy a génmódosítás elutasítása, és a kaloda azt jelenti, hogy e kereten belül próbál a lehető legtöbb lehetőséget biztosít egy tagállamnak. De a vége mégiscsak az, hogy előfordulhat, hogy egy tagállam egyértelműen el akarja utasítani egy gémódosított termék termesztését, elindul a folyamat, elindul a vita, az elemzés, és ennek végén adott esetben született az a döntés, hogy nem. Tehát a mi felfogásunk szerint ez a tagállami önrendelkezésnek egy ilyen lényeges kérdésben egy nagyon nagy csorbítása, tehát valójában ezért mondom hogy minden pozitív módosító ellenére e kereten belül ez végeredményben egy félmegoldás. E Köszönöm szépen, most pedig Olvéni kollega kap szót. Hölvényi kollega kap szót valóban ebben a nagyon komplikált kérdésben nagyon egyszerűen csak, szabad csak ö, fogalmazni, és azt hiszem, hogy ez egy tipikus olyan ügyről van szó, amikor valóban európai szintű megoldás. Tehát ez, ami ugye európai, vagy hogy mondjam, országokon belüli megoldás egyáltalán nem lehetséges. Tehát én mindenképpen azt nagyon fontosnak tartom, és köszönve a jelentéstevő munkát, hogy idáig eljutottunk nagyon fontos az hogy minden további lépésünkkel az eddigi eredményeket semmiképp ne veszélyeztessük ugyanis fennáll a veszély hogy a keretek túlfesztésével rendkvül bizonytalan kimenetelű védzáradéki eljárás lesz alkalmazható. én mindenképpen a, egy szót hangsúlyoznék ki a lehetőséget. tehát azon országok számára amelyek génmentes termékeket előnyben részestik génmentes területeket vagy génmentes országot hoznak létre, különböző okokból erre a lehetőségük megfelelő biztosítékokkal létrejöhessenek. Lépéseket tettünk már, de nyilván, kép, nyilván ez nem elégséges. Nagyon szeretném kihangsúlyozni hogy a határon átnyúló szennyezésé kockázatának a csökkentését ennek érdekében elvárható hogy valamennyi tagállam a szomszédos országok számára is megnyugtató védelmi intézkedéseket hozzon károkozás esetén pedig biztostsa a szennyező fizet elvének maradéktalan érvényesülését. ettől még most messze vagyunk és én nagyon fontosnak tartom hogy magának az efsa nak is a kockázat elemzését mondjuk úgy hogy egésztsük ki a megbízhatóságot mindenképpen, mindenképpen javítani, javítani kell. Én egy dolgot szeretnék utoljára, és tényleg az időmet betartva hangsúlyozni, hogy mindenkinek, minden európai állampolgárnak joga van azt tudni, hogy mit eszik és mit fogyaszt el. Ebben a, szerintem lehet kompromisszumot találni, de mint alapvető emberjogi kérdést megkérdőjelezni senkinek nincs ö, erre lehetősége és ezt a további szabályozásnál mindenképpen a legmesszenőenőkig figyelembe ö, kell venni. köszönöm szépen! Grazie, adesso la parola al collega. Köszönöm, Heusling kollega kap szót. Ich glaube, eins muss ganz klar sein. Egy valamit világosra kell tenni hogyha nemzeti tilalmakról beszélünk, akkor talán az engedélyezési eljárás átalakítása, melyről Juncker beszélt is, hozzátartozik ehhez. Azt gondolom, hogy a két dossziét nem lehet egymástól függetlenül megvitatni. Elégedetlenek vagyunk a, a termesztési, tenyésztési engedélyezés eljárással, ugyanakkor az EFSA kritériumai nem mindenki számára érthetők. Ezért ez a két dosszié voltak éppen együttes tárgyalásra szorul. Ugyanis attól félek, hogyha nemzeti e, tilalmat e, szab ki egy tagállam, akkor fennáll a veszély annak, hogy a koncernek el egy dílt kötnek, egy megállapodást kötnek, és azt mondják, hogy rendben van, akkor a GMO-k újonnan engedélyezése során nem állunk az engedélyezés útjába európai szinten. Ezért nagyon fontos, hogy az engedélyezés kérdését is figyelembe vegyük. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy két normával éljünk, és kötelező érvényű koexisztencia szabályokra van szükség. Hozzá tartozik az működő szabályhoz, hogy megfelelő távolsági szabályokat is fenntartunk, ugyanígy a biológiai termelés során is, hogy milyen távolságban kell lennie a biológiai területnek a nem biológiai területtől. Nem megengedélyezhető az, hogy az egyik tagállam számára, vagy az egyik gazdálkodó számára rosszabb körülményeket biztosítsunk, mint a másik számára. Ezért kérem, hogy ne feledkezünk meg az európai és szigorúbb szabályok, szabályokról is, és teljesen egyértelművé kell tenni, hogy az engedélyezés szabályait is módosítani kell, nem csak a tilalom szabályait, és Junkert mindig emlékeztetni fogjuk az ígéretére. Köszönöm. Petír kollega. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja bih samo željela podsjetiti da... Köszönöm szépen, elnök úr. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy Horvátországban nem lehet élő GMO-kat piacra vinni. Ezek megtiltása bekövetkezett. Viszont nem tudjuk mindig azt, hogy van-e valahol GMO tilalom, vagy nincsen. Tehát eh, ki kell derítenünk azt, hogy van olyan terület, amit még nem fed le ez az anyag. Másrészt az elővigyázatosság elve illetve a kartagénai jegyzőkönyv betartása. Ez pedig azt jelenti, hogy a, az Árhuszi konvenciót is figyelembe kell venni. Engem ez a javaslat igen aggaszt. Az előttünk levő anyag, illetve a javaslat azt jelenteni, hogy miután az illetékes testület kockázatelemzést készített európai szinten, nem muszáj, hogy ezek után bebizonyítsa azt, hogy az adott terméknek nincsenek negatív következményei. A tagországoknak kell bebizonyítaniuk azt, hogy igenis fennáll a kockázat, annak érdekében, hogy bizonyos földrözi területeket ki lehessen venni a GMO termelésből. A polgároknak a tagországokban különböző védelemre van lehetőségük. Nincsen egységes védelem számukra, illetve nincsenek határokon átnyúló konzultációk sem. Azt gondolom, hogy ez a javaslat egy új dolog a környezetvédelem szempontjából, és remélem, hogy a jövőben nem lesznek eh, más további jogi aktusok, amelyek megváltoztatására sor kerül. Az Európai Unió globális szinten ezt eh, megtehetné. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, aki a 114-es jogalap változtatását javasolták illetve 114-est meg akarják változtatni, illetve mindezok hozzászólását, akik a fals logikát említették szerint egy olyan dolog kerül bevezetésre, amely eddig nem létezik a vállalatok jogait illetően. Tehát a szuverén tagországot nem lehet úgy kezelni, mint egy céget, és ez nem segíti a munkát, nem is kívánatos. Éppen ezért én szeretném, hogyha ezen változtatnánk. Köszönöm. Thank you. I'm going to continue to... Köszönöm, akkor én átvettem az ülés elnökletét, Mazuruni szúrnak adom meg a szót. Gyakorljunk. Köszönöm. A GMO hosszú távú emberi egészségre hatott kihatásáról szeretnénk beszélni. Nagyon fontos, hogy a szakbizottságunk elővigyázatos és konzervatív módon járjon el. Nem szabad elsietünk a dolgokat, tudnunk kell, hogy milyen nagyon szigorú feltételekre van szükség, hiszen a környezetet és az emberi egészséget a lehető legjobban meg kell védeni, hiszen a GMO-knak visszafordíthatatlan hatásuk lehet. Hogyha az elővigyázatosság elvét követjük, és ezen biztonsági követelményeket nagyon óvatosan betartjuk, akkor tudunk megfelelő védelmi mechanizmusokat kialakítani, és így a kritériumok nyitott listáját kell fenntartanunk. Ami az irányelv nemzeti átültetését illeti, ez rendkívül fontos. Hogyha azt akarjuk garantálni, hogy megfelelő legyen a jogbiztonság, akkor azt kell garantálnunk, hogy 24 hónapos feltételt lehessen betartani. A tagállamok szükséges jogi eljárásokat kell, hogy indíthassanak a nemzeti szinten. A jelenlegi határidő a 6 hónap nem elég, 12 hónapra kell ezt kiterjeszteni. Egy másik fontos kérdés a határidők kérdése és a definíciók kérdése pontosabban a definíció kérdése, hiszen nem tudjuk, hogy a két éves határidőt mi alapján határozták meg a tagállamokra vonatkozóan miszerint két éven belül lehet a tagállamoknak kérni azt, hogy a területét töröljék a lehetséges GMO termesztés területéből. Ezzel korlátozzák a tagállamok lehetőségét arra, hogy a jogi változásra reagálhassanak. Ami a 75 napos határidőt illeti ezzel kapcsolatban kételjeim vannak, a bizottságnak 75 napot adunk arra, hogy kivizsgálja a tagállam kérését. Ezen hosszú határidő bizonyos jogi hézagot hozhat létre, és a GMO-t európai szinten engedélyezik, közben nemzeti szinten még ezt nem fogják engedélyezni, mert még ezt nem fogadták el nemzeti szinten. Ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos lenne a tagállamok számára hogy lehetőséget kapjanak arra, hogy egyből haladéktalanul hozhassanak nemzeti jogintézkedéseket. Litvánia és más tagállam számára is rendkívül fontos, hogy nyitott kritériumlistával tudjunk rendelkezni. A tagállamok, mint kockázatkezelők fontos, hogy korlátozhassák vagy betilthassák a GMO termesztést egészében véve. Minden tagállamnak megfelelő szabadságot kell adni, arra, hogy dönthessen arról, hogy a GMO termesztést engedélyezi-e, vagy sem. Sajjebb Birik. Köszönöm, elnök úr. Meg szeretném köszönni Rész asszonynak, az előadónak a munkát. Nos, hogyha a szubszidiaritás kell, hogy döntsön, akkor a tagállamok számára kell biztosítani a döntés lehetőségét. Ebben egyetértek a jelentéstevővel. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy meg kell akadályozni, hogy a gazdálkodók bizonytalanságban maradjanak. Az előadó joggal mutatja fel a szövegben a határ térségekben jelentkező nehézségeket. Azután a GMO-kat termelő gazdálkodók számára az átmeneti határidőkről is beszél. Ám hogyha az alternatívákról beszélünk, beszél az előadó, akkor arról is beszélni kell, hogy ki számára kell biztosítani az alternatívát. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak az EFSA jelentésen alapulva el kell kezdeni gondolkozni az a jelentés következményeiről, következtetéséről. Úgy gondolom, hogy az EFSA nem jogalkotó hatóság. Az Európai Bizottság pedig egy végrehajtó szerv, nem jogalkotó szerv. Ezért meg kell vizsgálni, hogy az iránymutatásokat kötelezőnek tekintséke vagy sem. Úgy gondolom, hogy a gondos jogalkotás kötelmének felelez meg. A tanács eredeti álláspontja úgy gondolom, hogy e tekintetben jobb volt, éppen ezért nagyon kíváncsian várom az észrevételeiket. Köszönöm szépen. A következő észrevétel tőlem származik, és magyarul fogok beszélni asszonynak a munkát, amit ezen a e, jelentésen végzett. Az által előterjesztett módosító indítványok azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben javítanak az eredeti e, javaslaton, és nagyon sok e, kritikus, kényes pontra választ adnak. Egyetlen dologra szeretném felhívni a figyelmet. Nagy örömmel láttam a módosítók között a határon átterjedő szennyezésekkel kapcsolatos, a kötelező tagállami intézkedéseket előíró módosító indítványt. Erre feltétlenül szükség van, hiszen a GMO mentességet az egyes tagállamok csak akkor tudják fenntartani, hogyha megfelelő védelmi intézkedések vannak annak elkerülésére, hogy a határokon túl átszennyezések révén megjelenjenek a GMO-k az ő területükön is. Ugyanakkor azt látni kell, hogy pusztán tagállami szinteken ez a kérdés nem kezelhető. Amennyiben a tagállamokra bízzuk a megfelelőnek mondott védelmi intézkedéseknek a meghozatalát, az azt jelenti, hogy ahány tagállam várhatóan annyiféle védelmi távolság és egyéb védelmi intézkedés fog életbe lépni az Európai Unión belül, azt a paradox helyzetet is előidézve, hogy egy adott tagállam egyik határán esetleg másféle egy szomszédos tagállam által hozott intézkedések lesznek érvényben, vagy lesznek hatásosak a GMU-kra, mint az adott tagállam másik határán, egy másik tagállammal e, érintkező határán. Tehát azt gondolom, hogy szükséges, és ahhoz, hogy ez a egyébként nagyon fontos és nagyon jó irányú módosító indítvány elérje a célját, hogy olyan legalább minimum kritériumokat írjunk elő európai szinten, amelyek szabályozzák, hogy mik azok a minimum feltételei a védelmi intézkedéseknek, amelyek segítenek abban, hogy a GMO mentességet kimondott tagállamok, vagy az adott GMO-kra tilalmat kimondó tagállamok valóban fent tudják tartani a tilalmat, és ne egy átláthatatlan, széteső, inkoherens és jogilag is nehezen kezelhető helyzet jöjjön létre. Ezzel kapcsolatosan kívánok majd módosító indítványt is beterjeszteni, de mindenképpen szeretném felhívni a tisztelt képviselőtársaim figyelmét erre a mindenképpen kezelendő problémára. Köszönöm szépen. Our last speaker is Mr. Giardini. Giardini úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Gyorsan mond, fogalmazhatok. Egyetértek én is azzal, hogy köszönettel tartozunk az előadónak, és egyetértek a kiinduló jogalapról mondottakkal, bár némiképpen aggályos, osztom azokat az aggályokat, amelyeket ezzel kapcsolatban hallottunk komoly vita zajlik a közvéleményben, um, például uh, Olaszországban is a GMO-k ellen, és teljesen világos, hogy a hagyományos és a GMO-k közötti koexisztencia kérdését szabályozni kell. Emlékszem, nem olyan régen Észak-Olaszországban egy nyílt területen uh, vetettek ki um, GMO-kat, um, és a szél, valamint a beporzó öm, rovarok öm, óhatatlanul kontaminációt idéztek elő, 10 százalékos kontaminációt mértek. Nos, hogyha nem biztosítjuk, hogy megakadályozunk a kontaminációt, az a genetikai elfertőződést, akkor egész egyszerűen a hagyományos vetés területek eh, veszélybe kerülnek, és azokat a termékeket, amelyeket eh, nem GMO-ként akarunk címkézni, egész egyszerűen a veszély veszélybe soroljuk, sodorjuk, mi több, magát a GMO-mentes eh, tanúsítványt lehetetlenítjük el. Ezért, tehát még egyszer mondom, hatékony koexisztenciára vonatkozó szabályokat kell mm, megfogalmazni, amelyek határon átnyúló módon érvényesülnek. Úgy gondolom, hogy nagyobb jogbiztonságot kell biztosítani ugyanakkor, azáltal, hogy részletezőbb listát eh, sorolunk fel a tiltó okoknál. Ugyanakkor a magán érdekek képviselője mm, a felsorolások eh, eh, során aggályos számomra, szerintem itt a közérdekeket kell figyelembe venni, egyébként támogatom a többi módosítást. Köszönöm szépen. Elérkeztünk a megjegyzések végéhez, illetve a kérdések végéhez. Most a bizottságnak adom meg a szót a Szankó főigazgatóság képviseletében. Kérem a kollégát, hogy válaszoljon a felvetésekre. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék három kérdést kiemelni. Elsőként, ami Juncker úr bejelentését illeti. Andrei Kajtis biztos úrnak címzett levelében arra kérte, hogy fél éven belül vizsgálja felül az eljárás, döntéshozatali eljárás módot a GMO engedélyezésével kapcsolatban, mind a GMO, mind a termesztés, mind pedig az emberi és állat táplálkozás szempontjából. Tehát ez egyfajta kötelezettség, a jövőbeni biztosunk André Kaitis irányába, és reméljük, hogy ő ezt be is fogja tartani, és fél éven belül tehát a tanácsnak és a parlamentnek javaslatokat fog benyújtani, és erről természetesen mi majd lefolytatjuk a vitát. A az érintettek lefolytatják a vitát. De egyértelmű a mostani bizottság és a jövőbeni bizottság számára is, hogy a mostani eljárás a GMO termesztésről és a tagállami lehetőségről, hogy betiltsa a GMO termesztést a területén, részét képezi ezen új filozófiának. Még akkor is, hogyha 2010-ben javasoltuk, még akkor természetesen a Juncker féle utasítással nem rendelkeztünk. Nos, ami a második megjegyzésemet illeti a jogalappal kapcsolatban a 114-es vagy a 192-es cikk kérdése. Mi a 114-es cikket javasoltuk, mert ezen cikkel kapcsolatban a 2001-18-as irányelvnek ez az alapja, ez az anya irányelvnek a jogalapja. Úgy gondoljuk, hogy a 114-es cikk a 192-essel ellentétben nem csak a környezetet védi, mint a 192-es, hanem az állatok egészségét, a növényegészségügyet és az emberi egészséget is védi, miközben a 192-es cikknek nagyon specifikus aspektusa maga a környezetvédelme. Ez az oka annak, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a 114-es cikk jobb jogalap, ezen javaslattal kapcsolatban, hiszen önök is tudják, hogy ezen javaslat módosít ö, egy cikk egy részén. Ami az egyes szakaszt illeti, ez a harmadik megjegyzésem. Az egyes szakasz nem volt a bizottság eredeti jelenti, javaslatában, ezt később a tanács vette be a javaslatba. Nem tudom, hogy a tanács képviselőinek megadják-e majd a szót. Mi úgy gondoltuk, hogy ez javít a szövegen a második szakaszhoz képest. Mégpedig azért, mert úgy gondoljuk, hogy így nagyobb mozgásteret és nagyobb hatáskört ad a tagállamok kezébe. Közben kevesebb jogot ad a biotek cégeknek. Sokkal több mozgásteret ad a tagállamoknak, így a tagállamok indokolás nélkül dönthetnek <clears throat> úgy, hogy a vállalattól kérik, hogy a GMO-t ne termesszék a saját területén. Tudván azt, hogy a mostani helyzetben a vállalat 28 tagállamra vonatkozóan kér egy engedélyt. Hogyha ezt az első szakaszt megtartjuk, akkor a tagállamnak joga lesz ahhoz, hogy kérje, hogy az ő területén ezt a GMO-t ne termesszék. Nos, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez az első szakasz több garanciát ad a tagállam kezébe, és természetesen jogi garanciával szolgál arra, hogy miért tiltja be, vagy miért nem hajlandó engedélyezni egy adott GMO termesztését a területén, amire egyelőre nincsen lehetőség. Bizonyos tagállamok úgy döntöttek, hogy betiltják a termesztést de mindnyájan tudjuk, hogy ezek olyan döntések, amelyek jogi szempontból eléggé kikezdhetőek, sőt a közösségi joggal ellentétesek. Ez az oka annak, hogy annak ellenére, hogy nem mi javasoltuk ezt az első szakaszt, mi úgy gondoljuk, hogy valóban ez javít az eredeti javaslaton, az eredeti bizottsági javaslaton. Természetesen úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy az első szakasz kapcsolódjon a második szakaszhoz. Tehát az első szakaszsal kell kezdeni, még mielőtt a második szakaszhoz hozzákezdenénk. Röviden ez a három fő kérdés, amelyet most szerettem volna kiemelni. Ami azt a kérdést illeti, hogy mi is legyen az indokolással, és hogy ki lehet-e bővíteni ezek listáját. Jelenleg hét indokolást javasoltunk, ezek között megtalálhatóak a parlament, az Európai Parlament által javasolt ö, indokok is első olvasatban, hogy ezen kell-e tisztázni, hogy kell -e ezt részletezni. Nos, úgy gondoljuk, hogy minél részletesebb a leírás, annál inkább restriktív ezeknek a jellege. És azt gondoljuk, hogy a tagállamok érdeke az, hogy az indokolások a lehető legtágabban legyenek megfogalmazva, azért, hogy indokolhassák amennyiben a második szakaszhoz akarnak elérni ezt a tiltást. Elnök úr, röviden ennyit szerettem volna elmondani a legfontosabb kérdésekről, amelyeket az európai parlamenti képviselők és a szakbizottsági tagok most felvetettek. Köszönöm a figyelmet. E Köszönöm szépen. Most pedig megadom részasszonynak a szót, hogy lezárja a vitát. Brièvement, si possible. <laughs> Oui, je ne vais pas... Érezzük a kérdések nehézségét, az árnyék, illetve a jelentéstevőnek sem könnyű a helyzete. Azt gondolom, hogy Ajúszó asszony és egyik magyar kollégánk vetették fel a szabadság kérdését, amelyet garantálnunk kell, jogi alapból meg kell erősítenünk a tagország számára, akik nemet akarnak mondani, illetve opt-out funkcióval szeretnének élni. Ezzel egyetértünk, de természetesen az értelmezésben vannak különbségek, egyetértünk, vagy kevésbé értünk egyet a javaslattal. És azt gondolom, hogy nehéz kompromisszumot hoz, hozni, Stessz asszony, illetve más kollégák véleménye között, akik ezt nem szeretnék, illetve azok véleménye között, akik ezt meg szeretnék tartani. De azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz lenne. És úgy érzem, hogy így akkor nem lehetne komprimosszumot hozni. Én szeretnék egy javaslati tenni, amelynek két célja van. Egyrészt az átláthatóság, másrészt a hatékonyság, a folyamat hatékonysága. A bizottság azt mondta, hogy itt egy jogi szempontból teljes mértékű biztonságot teremtünk. Zsírpárnyó úr tette fel a kérdést. Tehát a tagországoknak ezt a lehetőséget meg kell hagyni. Úgy érzem, itt egy megszorító jellegű kötelező érvényű szövegről van szó, egy rendeletről, a soft law területén járunk, és éppen ezért a parlament számára legitim dolog az, hogy ezt a szöveget módosítsa hiszen ez egyelőre nem kötelező érvényű. Stász úr felvetésre reagálnék, hiszen lehet, hogy itt pusztán félreértésről van szó. Nem tudom, hogy a tanácsnak ez feltűnte. A kritériumok listája nem volt kielégítő. Miért értünk akkor vissza a parlament szövegére? Lehet, hogy én félreértettem őt, hiszen én, nekem az volt a célom, hogy erre térjünk vissza ezekre a motivumokra. Nem ugyanaz az értelmezésünk, mint a bizottságé, ezt érzékelem, tehát a három évvel ezelőtti parlament véleményhez képest, de nagyon fontos, hogy jogi szempontból szolid érveket állítsunk fel a tagországok számára, azért, hogy az optat lehetőségével élni tudjanak. A jogi érvek, a kritériumok fontos, hogy világosak legyenek. Ami a jogalapot illeti, Gerling asszonyt értem, hogy ezt nem tudjuk még. A szakbizottságon belül sem könnyű ez a kértés, az elnyikentés tevők között sem, de szimbolikus jelentőségű kérdés is, úgymond egy olyan kritérium lista, amelyektől nem tágítanak, bizonyos akciók, nem tágítanak, bizonyos tagországok, és a jogi szolgálatok sem értenek eh, teljes mértékben egyet eh, ezen a területen. A parlament szeretne egy környezetvédelmi jogalapot, a bizottság a 2001-es rendeletből indul ki, és itt három jogalap kérdése merül fel. Az egészségügyi, környezetvédelmi és belső piaci jogalapokról. Tehát lehet, hogy ez a kérdés nyitva marad, de én úgy érzem, hogy én koherens voltam az anyagomban, Gerling asszony felvetette azt, hogy miért gondolkodott így a parlament erről. Mi abból indultunk ki, amely, amit sikerült egyhangulag elfogadnunk, vagy nagyjából egyhangulag elfogadnunk, én úgy érzem, hogy a az együtt létezés kérdésében mindenki egyetért, egyetértettünk, illetve az alelnök is egyetértek, magyar alelnökünkkel, hogy pontosabban kell fogalmaznunk, ami a biztonsági távolságokat illeti, azért, hogy a felelősségeket meghagyjuk a tagországoknál. Tehát azt gondolom, hogy ezen még dolgoznunk kell, de elnök úr, a menetrendet önnek kell majd tisztáznia, illetve pontosítania. Köszönöm. Köszönöm szépen, részasszony. Lássuk tehát a menetrendet. Nagyon szorosak a határidők, hiszen a módosítók benyújtójának határideje október 15-20 órakor. A mandátum megadásáról az MV szakbizottságban november 5-én szavazunk, és a megállapodás megerősítéséről, ha elérnénk a megállapodást a tanácsal 2015 elején, majd a plenárisban 2015. januárjában szavaznánk. Ezzel lezártuk ezt a napirendi pontot, és tovább lépünk a Novel Food rendelet tárgyalására. Röviden megvárom, hogy mindenki elfoglalja a helyét, és remélem, hogy hamarosan megérkeznek az illetékesek. De biztos vagyok benne, ha nem jön meg az jelentéstevő, akkor Görling asszony helyettesíti őt. Ahogyan biztos emlékeznek, az új élelmiszerekről szóló rendeletnek hosszú története van. Figyelembe véve, hogy a bizottság által bemutatott tervezet 2008. január 14-i. A jogalkotói vitát, amelynek során a parlament vélet, világosan hallotta a hangját, lefolytattuk, de az Egyeztető Bizottságban nem sikerült megállapodásra jutni 2011. márciusában. Ez volt az utolsó három a megállapodás. Ilyen módon az új élelmiszerekről szóló jogszabályt nem fogadtuk, fogadta el a jogalkotó, nem fogadták el a jogalkotók, és továbbra is nyitva a dosszié. Ma egy korlátozott hatáskörű tervezettel van dolgunk, és erről kell megnyilatkoznunk. Ez a javaslat részint tartalmazza azokat a következtetéseket, amelyeket az Egyeztető Bizottságban az egyes jogalkotó felek hoztak, és amelyben megállapodásra jutottak. Mindezt elmondva megadom Görling asszonynak a szót a jelentéstevő nevében, utána pedig megkezdjük a véleménycserét az egyes frakciók között. Parancsoljon, Görling asszony! Uh, thank you, Chairman. I'm reading the... Köszönöm, elnök úr! Felolvasom az előadó szavait, úgyhogy elnézést, hogyha kicsit megírtnak hangzik. Köszönöm elnök úr, köszönöm mindenkinek, akik részt vettek a múlt keddi workshopon. Nagyon örültem annak, hogy az összes árnyék jelentéstevő ott volt és részt vett a vitában. Remélhetőleg mindenkinek kellő ideje volt arra, hogy megemészze ezt a jelentést a mai ülésre. Azt hiszem, hogy a módosítóim közelebb hozzák nekünk azt a lehetőséget, hogy a bizottsággal, a tanácsal és minden érintettel Mit is érjünk el? Azt, hogy gyorsabb és hatékonyabb legyen az új élelmiszerekre vonatkozó engedélyezési eljárás. Azt gondolom, hogy a módosítók tükrözik a fogyasztók érdekeit és aggájait, és az iparág és az árnyékjelentéstevők aggájait is. Szeretném elmagyarázni, hogy a módosítaim mennyiben tükrözik az árnyékjelentéstevők által felvetett kérdéseket. Az új élelmiszerek definíciója az egyik legfontosabb, legvitatottabb kérdés azt gondolom, hogy a bizottság iránymutatása nagyon fontos abban, hogy megoldhassuk a definíció kérdését, mi szerint mi a ö, jelentős szintű fogyasztás a gyakorlatban. Az ötös és a 40-es módosító mm, ma kérem, hogy a bizottság iránymutatást nyújtson, még mielőtt életbe lépne ez a joganyag. Ezzel lehet biztosítani azt, hogy a fogyasztók és az érintett iparágak megfelelő tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen élelmiszert fogyasztanak vagy termelnek. Pok úr felvetett egy kérdést, miszerint a bizottság a régi élelmiszer kifejezést old food használja, és valóban úgy gondoljuk, hogy így ez egy szükségtelen engedélyezési eljárás vezethetne be rájuk vonatkozóan. Hogyha csökkenteni akarjuk az administratív terhet, akkor a bizottság megfogalmazása ez teljesen ellenébe megy ennek. Ezért egy módosítót be fogok nyújtani. Pok és Bojlán kollégák agályokat mondtak el azzal kapcsolatban, hogy a környezetvédelmi hatás nem jelenik meg a bizottsági javaslatban. Ennek megfelelően módosítót nyújtok be a második preambulumpontra vonatkozóan, miszerint magas szintű védelmet kell nyújtani a fogyasztók érdekének védelmére, az védelmére és a környezetvédelemre. A klón kérdés eh, az elefánt a teremben mond, eh, ami az, eh, a mostani rendeletet illeti. Az itteni és az Bizottság tagjai elmondták, hogy agályos számukra, hogy egy joghézagon keresztül, hogyha az új élelmiszerek nem vonatkoznak a klónozott élelmiszerekre, akkor egyfajta joghézag fog kialakulni. Szeretném, hogyha párhuzamosan kezelnénk ezt a két kérdést, közben realistának kell maradnunk. Különösen ismervén ezen javaslat történetét, mind a fogyasztók, mind az ipar biztonságot akar az új élelmiszerekkel kapcsolatban, és ezt komolyan kell vennünk. A klónozás nem valószínű, hogy olyasmi, amivel kapcsolatban rövid távon konszenzus tudunk kialakítani. A bizottság elkülönítette az új, elmi, új elmiszert, az új élelmiszereket és a klónozott élelmiszert jó okból, és azt gondolom én is, hogy külön kell ezeket kezelni. Ezért a jövőben irányelvre való hivatkozásomat bent tartom a jelentésben. Egyetértek Stéz úrral, hogy megfelelő átmeneti intézkedéseket kell bevezetni. A bizottsági és tanácsi munkatársakkal való ö, tárgyalásomból kiderült, hogy nem lesz joghézak, hogyha ö, párhuzamosan fogadhatják el az új elemeszére és a klónozási joganyagokat. Ami a nanoanyagokat illeti. A nano az egyik legbonyolultabb kérdés technikai szempontból a javaslatban. Úgy döntettem, hogy nem módosítom a már meglévő referenciát, a bizottság által javasolt referenciát, hiszen ezzel legalább valamilyen szintű jogbiztonságot ki lehet alakítani. Különböző érveket meghallgattam. A keddi ülésen is kiderült, hogy a nanoanyagok továbbra is nagyon sok személy számára vitatott anyagok, de emlékeztetnék rá, hogy az új rendelettel a beruházás és a, az innovációt akarjuk ösztönözni, és az új küszöbérték bevezetésével az új élelmiszerekre vonatkozóan ezt éppen hogy korlátoznánk. Ami a delegált vagy végrehajtási aktusok használatát illeti, meghallgattam mindkét felet. Tudom, hogy mind az Agri, mind a Trade szakbizottság tagja úgy, tagjai úgy gondolják, hogy ö, inkább ö, delegált aktusokat kellene használni, de ez nagyon kemény csata lesz a tanács ellenében, hogy a parlament nyerhessen. Ayuso kolléga az adatvédelemre hivatkozott. Azt gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy nagyobb együttműködést szeretnénk a tudósok és az iparák között azért, hogy ilyen innovatív termékeket kidolgozhassanak. Remélem, hogy a 24-es cikkre vonatkozó módosítóim ezt a célt fogják szolgálni. Stejz úr aggájának adott hangot az átláthatósággal kapcsolatban. Támogatom, hogy teljesen átlátható és könnyen hozzáférhető listája legyen az új élelmiszereknek. Nincsen időm arra, hogy a többi módosítomat most bemutassam, de remélem, hogy a legfőbb fogyasztói, ipari és shadow aggályokra választ tudtam adni a javaslattal kapcsolatban. Mint már mondtam a keddi ülésen is, több módosítót várok a jelentése vonatkozóan a következő napokban, de remélem, hogy kompromisszumra tudunk jutni. Ez az én célom, és nagyon örülök annak, hogy ezzel kapcsolatban még folytathatjuk az együttes munkát. Nikolson úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy Nicholson kollega hozzá akar -e még valamit tenni. Tessék, parancsoljon. No, Mr. Chairman, I thank... Nem, elnök úr, csak meg szeretném köszönni Görling asszonynak, hogy felolvasta a szöveget, elnézést is szeretnék kérni. Nem vagyok én pilóta, nem tehetek róla, hogy csak most érkeztem meg, elnézést kérek. Köszönöm szépen. Most pedig Ajúzó asszony kap szót a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, először is köszönetet szeretnék mondani Nikolzon kollégának, és persze Görling asszonynak is, az ő hű magyar hangjának, aki jól mondta el, amit Nikolzon kollega írt le neki. Um, nagyon fontos um, fontosnak tartom, hogy az általam felvetetteket megjelenítették a módosított szövegben. Először is az új kategória, az új és az új fajta eh, élelmiszer kategória. Valóban ez mindenki számára nagyon fontos kategória. Az elmúlt rendelethez képest eh, sokkal jobban tudjuk definiálni, hogy mi az új élelmiszer és mi nem. Egyetértek azon módosítókkal is, amelyek meghatározzák, hogy eh, a harmadik államból jövő hagyományos élelmiszerminek tekinthető. Ezekkel a kérdésekkel már a múltban is foglalkoztunk, és egyetértek itt a szöveggel. Úgy gondolom, hogy a menetrendet viszont pontosabban meg kell határozni de rugalmasnak kell lenni, hiszen egy decentralizált eljárásról egy centralizált, egy központosított eljárásra térünk át. Ami pedig azt a módosítót illeti, mely szerint a bizottság az EFSA véleményével egy hónapon belül kell, hogy törődjön, ezzel egyetértek, és helyesnek tartom azt is, hogy a végrehajtási jogi aktussal jogi aktust terjesztenek elő az Élelmiszerbiztonság és Állategészségügyi Állandó Bizottságban. Úgy gondolom tehát, hogy a határidők és a menetrendre vonatkozó észrevételek végrehajthatóak, Egyéb iránt pedig el, el kell mennem és elnézést szeretnék kérni, mert a csí, csílei küldöttség megalakulő ülésére megyek. Köszönöm szépen, most pedig Boc alelnök kap Először is gratulálni szeretnék a jelentést ebbenek a munkájához. A bizottsági javaslat benne van ebben az anyagban, nem tükrözi teljes mértékben a tanács nagyra értékelem a speciális kategóriák újra bevezetését a definíció részeként, illetve örülök annak, hogy a környezeti aspektusok is belekerültek néhány módosítóba. Néhány megjegyzésem azonban volna. A jogalkotás frissítése nem volt sikeres, hiszen a klónozott állatokból származó termékek nem kerültek bele az anyagba. A bizottság azt javasolta, hogy a klónozás külön a jogalkotás részét kell, hogy képezze, és a jogalkotási folyamat ezzel párhuzamos ebben a témában. Meg szeretném kérdezni, hogy mi van akkor, hogyha a klónozási anyag lemaradásban lesz. Természetesen a tárgyalási folyamatot fel kell gyorsítani a klónozás témájában, ez az Európai Parlament napirendjén szerepel és szeretnénk, hogy mi hamarabb hatályba léphetne ez a rendelkezés, illetve átmeneti intézkedéseket is tartalmazna a 32-es módosítóját. Nagyra értékem a jelentéstevőnek, illetve meg vagyok győződve arról, hogy az utalás a forgalomba a hozatalra vonatkozó irányelv kapcsán itt fontos egy cikket feltétlenül törölni, hiszen a fogyasztóknak joguk van a tájékozódáshoz, az információhoz ami a sejtek, szövetek felhasználását illeti eh, a az élelmiszerek fejlesztéséhez, eh, mint kémcsövek felhasználása. Szintén belekerült az anyagba, a jelentéstől kitért eh, ezekre a típusú lehetőségekre. De nagyon fontos a preambulum bekezdésben ezt külön is kifejezésre juttatni. Amit problémásnak találok továbbra is, ez a nanoanyagok definíciója, a nano anyagok, illetve a az új élelmiszereknél ez a téma feltétlenül érintett. 2011-es rendelkezés tartalmazza ezt a részt. Ezt korábban csak a címkézési um, pontnál használták, és ez igen problematikus 50%-a a nanoanyagoknál érintett, és itt ez azt jelenti, hogy az elf ajánlásainak értelmében a kockázat elemzés itt nem érvényesülhetne. Végezetül pedig meg szeretném kérdezni a jelentéstevőt és a bizottságot is arról, hogy térjenek ki a jelentéstevő javaslatára, ami az adatvédelmet illeti, a 91-es módosítóra gondolok itt, az adatvédelmet biztosítani kell olyan esetben, hogyha a tudományos lapok szükségesé tették a kockázatelemzést. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Polszen kollega kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! És meg szeretném köszönni Nikolson kollégának a javaslatát, hiszen ez egy jól végig gondolt jól elkészített javaslat. Nagyon örülök annak is, hogy visszakerültek a kategóriák a szövegben, hiszen ez pontosabbá teszi a szöveget, és jobban meghatározhatóvá teszi, hogy mi is volna az új élelmiszer, mik volnának az új élelmiszerek. Hiszen őszinte megszólva a bizottság javaslata meglehetősen kontúrtalan volt, nem volt kellőképpen pontos. Tehát mi támogatjuk az előadó javaslatait. Egy valamit szeretnék közelebbről még megvizsgálni, ez pedig a környezeti hatástanulmány, az új termékek környezeti hatástanulmányának kérdése. Úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy ezt eh, megvizsgáljuk, és eh, meg szeretném nézni, hogy meg szeretném vizsgálni, hogy a szöveg törzsében van erre lehetőség a rendelkező részben, mely jelenleg csupán a preambulum bekezdésben van erre vonatkozó javaslat. Megvizsgálom tehát ezt a kérdést is még, és ennek fényében igyekszem majd javaslattal előállni. De összességében most annyit mondhatok, köszönöm Nikolson úrnak a kitűnő munkát, melyet végzett. Köszönöm szépen, Polszán asszony! Most pedig Boylan kollega kap Thank you, Chair, and I'd like to thank the rapporteur for his... Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak az elvégzett munkájáért, de szeretnék néhány aggályt több aspektussal kapcsolatban, mind a jelentéssel, mind a javaslattal kapcsolatban elmondani. Tudom, hogy egy engedélyeztetési kérelemnél frusztrál, hogyha nagyon hosszú határidők vannak, és mindenképpen jó ezt lerövidíteni, de csak akkor, hogyha a határidők nem befolyásolják negatívan az új élelmiszerek biztonsági értékelését. Tehát nagyon fontos az elővigyázatosság elvét tiszteletben tartani, különösen amikor élelmiszerekről van szó, amelyeket korábban az Európai Uniós polgárok nem fogyasztottak. Ezért nagyon csalódottak vagyunk, hogy ezen fő elvet nem tartalmazza sem a bizottság javaslata, sem az előadó jelentés tervezete. Aggaszt minket az is, hogyha az értékelési folyamatra határidőket vezetünk be, nanotechnológia felhasználásával. Hogyha nincsen technikai tudományos konszenzus azzal kapcsolatban, hogy mi a nanoanyagok biztonságos szintje egy emberi fogyasztásra szánt élelmiszerben, és nincsen kereskedelmileg rendelkezésre álló eszköz arra, hogy milyen szintű nanoanyag tartalommal rendelkezik egy termék, akkor nagyon fontos elkerülni, hogy túlságosan gyorsan következtessünk úgy gondoljuk, hogy biztonságosabb és észszerűbb, hogyha a nanotechnológiából származó anyagokat ne ugyanolyan szinten kezeljük, mint például a gomba vagy alga ö, tartalmú élelmiszerek. Különböző kategóriákat kell tehát különböző kritériumokkal bevezetni. Hogyha tudományosan nem bizonyították, hogy biztonságos egy élelmiszer, akkor nem szabad azt túlságosan gyorsan a fogyasztók tányérján szolgálni. Ami a jelentés hagyományos élelmiszerre vonatkozó elemeit illeti, a bizottság jelentésében azt hangzik el, hogy harmadik országból származó élelmiszerek, amelyeket az EU-ban új élelmiszernek tekinthetünk, csak akkor ö, tekinthető hagyományos harmadik országból származó élelmiszernek, hogyha primér ö, gyártás folyamatának eredményei a 2002-es anyag alapján. Ami a primér termelés definícióját illeti, ez azt jelenti, hogy primér termékeket hoznak létre, ide tartozik a különböző termékek betakarítása és a halászat-vadászatból származó termékek is. Tehát most akkor kérdés az, hogy itt csak a primér gyártáson átment termékekről van szó, vagy ide értjük akkor a hagyományosan előállított termékeket is. Ezt kellene tisztázni, attól függetlenül tehát, hogy ezek feldolgozott vagy nem feldolgozott termékek. Ezen kívül tisztázást szeretnénk azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell értelmezni az új termelési folyamatokat, amelyeket élelmiszerrel lehet alkalmazni, és milyen határidővel alkalmazhatjuk az új kifejezést. Ami a hagyományos harmadik országból származó élelmiszereket illeti, ezt is jobban kellene ellenőrizni, és azt gondolom, hogy a bizottsági iránymutatások ebben segítséget nyújthatnának. A jelentéstevő pontosítása, hogy új élelmiszer csak akkor lehet engedélyezni, hogyha ez nem sokkal kevésbé előnyös a fogyasztó szempontjából. Ez túlságosan tág meghatározás, nem hiszem, hogy ez jogilag védhető. Azt gondolom, hogy ezzel jogi bizonytalanságot hoznánk létre mind az iparág, mind a fogyasztók szempontjából. Tehát szeretnénk, hogyha ezt törölnék a szövegből. Ezen kívül megkérdőjelezném azt a döntést, hogy módosítsunk az emberi egészségre történt hatás megfogalmazás helyére egy másik kifejezést tegyünk. Úgy gondoljuk, hogy az eredeti megfogalmazás jobban védhető, és így a biztonságossági érveket jobban figyelembe tudjuk venni. Úgy tartjuk, hogy nem észszerű, hogy tovább korlátozzuk a javaslat hatáját ezzel kapcsolatban. Végül pedig, mivel élelmiszerről és egészségügyről beszélünk, a forgalomba hozatali engedélyezés utáni ö, tanulmány és hatástanulmány kötelező kell, hogy legyen nem csak opcionális, ahogy azt a jelentéstevő ö, javasolja. Tehát nagyon örülök annak, hogy tovább folytathatjuk a munkát a sedokkal ezen szöveggel kapcsolatban. Köszönöm. Grazie, adesso la parola. Köszönöm szépen, Stiles kollega kapszul. Um, uh, Köszönöm, elnök úr. Hét megjegyzésem volna. Az első. Bojlen asszony kitért az elsőre, az elővigyázatosság elvét rendkívül fontosnak tartom. Az EU számos jogalkotásában őt csak támogatni tudom ebben, és várom a közös munkát a módosítók kapcsán. Második megjegyzésem. Amit még nem vett figyelembe a szöveg, az a következő. Hol hozhatnak előnyöket az új élelmiszerek a fogyasztó számára? Sokat hallunk erről, de azt gondolom, amikor az új élelmiszereket bevezetik, akkor fontos, hogy ezek előnyösek legyenek a fogyasztók számára, és fontos, hogy ezt figyelembe vegyük. Harmadik megjegyzésem hogy néz ki a helyzet a klónozott állatokból származó élelmiszereknél, amit Görling asszony felolvasott, illetve amit a jelentéstevő írt, kitért arra a megjegyzésre, hogy lehet, hogy szükséges volna átmeneti időszak kialakítására, illetve hogy a bizottsággal ebben a témában már nem egyeztettek. A zöldek nem szeretnének joghézagot teremteni, amely ahhoz vezethetne, hogy az új élelmiszereket úgy szabályozzák, illetve anélkül, hogy tudnánk, mi történik más szabályozásokban, a klónozás témájában. Mint említettem, az időbeni hatályba lépés is nagyon fontos. A negyedik megjegyzésem a nano elemekre kitért pócúr. Most egy olyan definícióval dolgozunk azonban, amelyet éppen átdolgoznak. Korábban jeleztük már gályainkat, A az információ kapcsán a fogyasztó felé. Itt 50%-os küszöb került rögzítése, de kizárólag a címkézési célokra. Itt azonban kockázatelemzésről van szó, és az EFSA, az biztonsági Hatóság 10%-ot említ küszöbként. Azt gondolom, hogy ez egy olyan megközelítés, ami szerint mi nem szeretnénk megváltoztatni az EMSZEN címkézést, mégis figyelembe kell, hogy vegyük. Tehát mi ellenezzük a definíciót, azt a definíciót, amelyet már egyszer érvénybe léptettünk. Azt gondolom, hogy erre a definícióra még el kell gondolkoznunk, és fontos, hogy óvatosan járjunk el. Az ERSZ megközelítés, a 10%-os érték inkább eh, használhatónak tűnik. Amit a delegált jogi aktusokról, végletes jogi aktusokról hallottuk. a jelentéstevő azt mondta, hogy ez nehéz lesz majd a tanácssal, folytatott tárgyalásokon a tanács erről hallani sem akar, de azt gondolom, hogy parlamentként nagyon fontos határozottan fellépnünk. Parlamentként miért ne alkalmaznánk delegált jogi aktusokat, amikor ilyen típusú rendelkezésekről van szó? Hát fontos tudatosítanunk azt, hogy az új élelmiszerek egyszerűen engedélyezésre kerülhetnek, anélkül, hogy volna egy biztonsági háló körülöttük. Az élmiszer adalékoknál, az enzimeknél, állagjavító, ízjavító anyagoknál, Ezeket delegált jogi aktusokban szabályoztuk, és úgy tűnik, hogy ezt itt még nem sikerült elérni, tehát igenis fel kell vérteznünk magunkat a harcra. Ami az EFSA kompetenciáit illeti, a 9-es cikkelyben az áll, hogy a bizottság kérheti az EFSA véleményét, kérheti, de nem kötelezhető erre. Hát nagyon fontos az eredeti javaslathoz visszatérni, hiszen itt egyértelművé válik az, hogy az ESZÁ-val mindig konzultálni kell. Ami az átláthatóságot illeti, már utaltam Nikolson úr felé, erre a témára. Örülök, hogy ő nyitott volt, módosítókat fogunk benyújtani, és remélem, hogy sikerül majd megállapodnunk. Köszönöm, most pedig Evi kollega kap szót. Köszönöm szépen. Az új élelmiszerek definíciója számunkra nem elfogadható, mert túlzottan korlátos a definíció. Egy olyan területtel állunk szemben, amely folyamatosan alakul, fejlődik, nem lehet előre meghatározni, hogy mi tekintendő új élelmiszernek is minden. Ez kontraproduktív volna. Ami pedig a hagyományos élelmiszereket illeti, illetve azt az automatizmust, ami szerint ezek közé számol valami, meg kell akadályozni azt, hogy veszélyeztessük a hagyományos élelmiszereket, hiszen bizonyos élelmiszerek egyes populációk számára táplálók, mások számára pedig veszélyeket rejthetnek magukba. Éppen ezért nagyon nehéz egy élelmiszer veszélyét az egész EU-ra kiterjedő meghatározni. Epidemiológiai vizsgálatokra volna ehhez szükség. Például a glutén érzékenységre utalok. Hiszen Ma hiányzanak azok az összehasonlító epidemiológiai kutatások, amelyek alapján a glutén érzékenység jelenlétét az egyes populációkban ki lehetne mutatni. Hogyha egy élelmiszert helyettesítünk egy másikkal, akkor ez csak akkor lehet, csak akkor lehet elfogadni, hogyha ez nem jelent nagyobb veszélyt, és nagyobb előnyt jelent, csak így járhatunk el. Ami pedig ezt a lehetőséget illeti hogy hogyan határozzuk meg az új élelmiszer miben létét, úgy gondolom, hogy helyes eljárás az, hogy az EFSA ajánlása alapján az Európai Bizottság hozza meg ezt a döntést, hiszen így egységesebben lehet eljárni, egységesebbé lehet tenni a közös piacot. Ugyanakkor a Life Cycle Assessment-et, tehát az LS, LCA-t is figyelembe kell venni az új élelmiszereknél, hiszen ezeknek a környezetvédelmi kihatása is nagyon fontos szempont. További két pontról is beszélni szeretnék, a 22-es cikk, amely arról szól, hogy az egészségre, illetve az egészséges táplálkozásra szóló ö, címkézés nem kerülhet veszélybe. Ezzel egyetértünk. A 23-as módos cikkhez benyújtott 28-as módosító úgy gondolom, hogy nem terjedhet ki az ipari titokra. Tehát az információadás kötelezettsége nem terjedhet ki az ipari titkokra. A nanoanyagok alkalmazása tekintetében úgy gondoljuk, hogy az EFSA döntése iránymutató, ez, ez ugye 10%-os küszöbről szól, és valóban, hogyha e fölött alkalmazák, új élelmiszernek kell nevezni ezt. Köszönöm szépen, ezek voltak a jel árnyék jelentéstevők. Kérem a kollégák, hogy három percben korlátozzák a további felszólalók a felszólalás idejüket, és először Sejje Périk kollega kap Steun voor de voorstel, zeker ook de amendementen van de rapporteur, de heer Nikkel. A módosító indítványokat eh, köszönöm. Nikolzon úr már beszéltünk az Agriban is ezekről a témákról, itt eh, kiindulási anyagokról van szó, szóval élelmiszerekről, az új élelmiszereket figyelembe kell venni, hogyha a lakosságot jól el szeretnénk eh, látni. Nagyon fontos a termelők számára is biztonságot teremteni. Hogyha listákat alakítunk ki, akkor ezek ne legyenek véglegesek. Tehát nagyon fontos, hogy az új élelmiszerek bevételére sor kerülhessen, illetve hangsúlyozni kell azt, hogy a gyártók, gyártókat terheli a felelősség olyan esetben, hogyha új élelmiszereket szeretnének bejelenteni ami a Wageningen, illetve a Trentei Egyetemet életi, tartottunk egy rendezvényt ebben a témában, éppen ezért nagyon fontos, hogy rendelkezéseket fogadjunk el az új élelmiszerek esetében, hiszen ezek fontosak a környezet számára, a közegészségű szempontjából is, de az élelmiszer ellátás szempontjából is köszönöm. Kaputtó kolléga, köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek, hiszen már sok mindent hallottunk. Szeretnék néhány aspektust tisztázni. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Nagyon örülök annak, hogy az új kategóriákat bevette az anyagba. Úgy érzem, hogy jogbiztonság teremtődik, illetve bizonyos kategóriákat máshogy tudunk kezelni. Sokszor történt már utalás arra, hogy Európában még mindig óriási a joghézag, és e, ezért most úgymond meg kell szenvedni Európának. Átmeneti intézkedésekre esetlegesen szükség lehet, különösen a klónozott állatokból származó élelmiszereknél. Itt nagyon fontos lenne az átmeneti rendelkezés. Ami a delegált jogi aktusokat illeti, Európai Parlamentként szeretnénk szorgalmazni azt, hogy több befolyást kaphassunk. Én ezt rendkívül fontosnak tartom, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a parlamentnek legyen lehetősége az ellenőrzése a terméklistáról, ezek kibővítéséről, ami a nano részeket illeti. Polc kolléga már utalt erre, illetve beszélt arról, hogy a mi frakciónk erről mit gondol. Azt gondolom, hogy az F álláspontjához közelítenünk kell, hiszen itt a legfőbb szempont a védelem. Azt gondolom, hogy a jelenlegi definíció nem igazán egyértelmű. És Éppen ezért ennek hatása van a teljes szövegre nézve, és pontosítani kell a definíciót. Nagyon fontos, hogy a paramétereket támpontonként alakítsuk ki, mégpedig objektív támpontok kell, hogy legyenek ezek. Nagyon fontos az is, hogy az EFSA a tagállamokkal is szorosan együttműködjön, így határozva meg, hogy mi az új élelmiszer, és mi nem. Van egy utolsó észrevételem, amely a harmadik államokból származó hagyományos élelmiszerekre vonatkozik. Úgy gondolom, hogy szükség volna, hogy ezeket átfogó kockázatelemzésnek vesse alá a folyamat elején az EFSA. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Gardini asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is rövidre foghatom magamat. Gratulálni szeretnék, illetve örülök annak a ténynek, hogy növeljük az élelmiszerbiztonságot. És az állatok klónozása, illetve az állat tartás kérdéseire most nem térünk ki, hiszen ez csak bonyolítaná a helyzetet, bonyolítaná a dossziét, hiszen látjuk, hogy hogyan zajlottak a tárgyalások a jogalkotók között tehát úgy gondolom, hogyha ezekre is kiterjesztenénk a tárgyalást, akkor Zsák utcába terelnénk az új élelmiszerek tárgyalását. Szóval üdvözlöm, hogy így járunk el. Nagyon nagy munkát végeztek el a felelősök, de látni kell persze, hogy egy közös álláspontot már korábban megtaláltunk, amelyben egyetértés volt. Nagyon érzékeny kérdéssel van dolgunk, ez látható. Ezért egy javaslattal szeretnék élni, nem tudom, hogy elfogadható ez vagy sem. Ahelyett, hogy mindenfajta, mindenre kiterjedő határidőt írnánk elé, elő, hiszen mindenki azt szeretné, hogy az olasz soros elnökség alatt érjen véget ez a munka, de gondoljunk arra, hogy Éppen a tanácsi, tanácsbani munkacsoport ülésezik holnap az új élelmiszerekről. Ezért azt gondolom, hogy nem volna érdemes ezt a szigorú határidőt elérni, hiszen péntek a módosítók beadásának határideje, de szerintem érdemes volna ezt a határidőt kiterjeszteni, már csak azért is, hogy a tanácsi munkacsoport eredményeire is ki tudjunk térni módosítóink meghatározása során. Annyira kényes kérdésről van szó, hogy nagyon fontos, hogy egy megnyugtató szabályozás érvényesüljön ezen a területen. Ahhoz pedig, hogy megfelelő módosítókat előkészítsünk, megfelelően el kell mélyedni a, az anyagban. Tehát úgy gondolom, hogy helyes és célra vezető volna a módosítók benyújtásának határidejét e, elhalasztani és így pontosabban látnánk minnyáján a helyzetet. Köszönöm szépen, most pedig Balcó kollega kapszult. Akkor köszönöm a szót. Tisztában vagyok azzal, hogy egy hosszú jogalkotási folyamat végén most a jelentéshez kellene hozzászólni, engedjék meg, hogy új képviselőként mégis röviden a rendelet elvéről szóljak. Azt szerepel az indoklásban, hogy a javaslatnak meg kell felelnie a szubszidiaritás elvének majd utána azt mondja, hogy a tagállamok önállóan ezt nem tudják teljesíteni, ezt a javaslat célkitűzését. Miért? Mert a tagállamok egyedi intézkedései nyomán az biztonság különböző szinteken valósulna meg, és csak az európai fogyasztók egészsége uniós fellépéssel érhető el. Ez bizonyos szempontból téves. Több tagállamban bizonyos élelmiszeripari termékekre szigorúbb előírások vannak, vonatkoznak, mint az Európai Uniós előírás és elvárás. Mivel ez rendelet lesz sajnálatos módon. Tehát a minősítés vége az nem egy ajánlás formájában jelenik meg, hanem kötelező rendeletként. Itt tehát a következő kerül ellentétbe, létezik az élelmiszerek szabad mozgása az Európai Unióban, és létezik egy tagállamban kialakult előírás, biztonság egy élelmiszerfő termékkel szemben. És ha ez rendeletté válik, akkor nyilvánvalóan itt a élelmiszerek szabad mozgását részesíti előnyben, és el kell fogadni egy tagállamnak, hogy az ő elfogadott, megszokott előírásaihoz képest azt nem teljesítő termékek is forgalmazhatóvá válnak hiszen így felmerült az indoklásban, ajánlat formájában is végészhetett volna ez a minősítési eljárás, de a rendelet kötelező lesz, és ez bizony ezt az elsőbséget jelenti a szabad mozgás és az adott tagállam esetleges joga között. Köszönöm. Grazie. Adesso darei la parola alla Commissione. Köszönöm szépen, most pedig megadom a bizottságnak a szót, mármint az Európai Bizottságnak, hogy válaszoljon az itt elhangzottakra. Köszönöm, elnök úr. Ha megengedik, szeretném hat pontban összefoglalni a parlamenti kollégák hozzászólásait. Elsőként a klónozás kérdése. A bizottság az új élelmiszerekre vonatkozó javaslatával párhuzamosan 2013 végén tett egy javaslatot arra, hogy a parlament és a tanács tárgyalhasson a klónozásról is, hiszen ez két nagyon fontos kérdés. Emlékeztetek már rá, hogy a klónozás egy olyan javaslat, amely biztos, hogy mind a tanácsnál, mind a parlamentnél nagyon heves vitákat fog kiváltani. Mégis úgy gondoljuk, hogy ez szükséges, mert azt gondoljuk, hogy a klónozás sokkal inkább vitatott kérdés, mint az új élelmiszerek kérdése. Ezért célunk az, hogy az új élelmiszerekkel kapcsolatos vitát a lehető leggyorsabban tudjuk előrevinni, hiszen az innováció aspektusa nagyon fontos a KKV-k szempontjából, és közben Többen elmondták azt a kívánságukat, hogy ezen köztes időszakban még mielőtt a klónozással kapcsolatos javaslatot elfogadnák, az új a klónozott termékekre vonatkozó helyzeten pontosítsunk. Úgy gondolom, hogy amíg nincsen a klónozásra vonatkozó új joganyag, azon élelmiszerek, amelyek klónozott alapok, tehát állat származékok, hús, tej termékek. Fontos, hogy erre vonatkozóan, hogyha ilyen kérés születik, de eddig ilyen kérés nem született, specifikus kérés születik, hogy az EFSA felvizsgálja ezen élelmiszereket. Mint tudják, a jövőbeni javaslat alapján fontos, hogy a klónozott elemeket betiltsák. De a köztes időszakban megértjük, hogyha pontosítást kérnek ezzel kapcsolatban. Második kérdés, az összes új élelmiszerre vonatkozó pontosabb definíció kérdése. Most kizárom ebből a klónozást. Természetesen fontos a jogbiztonság, és az ezzel kapcsolatos célkitűzés üdvözlendő. De nem fontos, hogy ez túl, nem szabad, hogy ez túlságosan restriktív legyen, hiszen tudjuk, hogy mi a terméklista, amelyet a korábbi szabályozás új élelmiszerként sorolt be, és tudjuk, hogy például a rovarokkal kapcsolatban besorolási problémánk van. Egy egész skorpió új élelmiszernek számít, avagy sem. Tehát, hogyha túlságosan korlátozó a definíció, akkor ezzel éppen, hogy egyfajta jogbizonytalanságot is létrehozhatunk, úgyhogy vigyáznunk kell. De elviekben támogatjuk azt, hogy tisztázzuk a definíciót. Viszont jobban hezitálunk a rövidebb határidők kérdésében. Tudjuk, hogy az ipar rövid határidőt szeretne azért, hogy gyorsan megkapják az engedélyezést, azért, hogy egy új élelmiszert forgalomba hozhassanak, de különböző administratív, konzultációs, szolgálatközi, fordítói határidőre van szükségünk, és a bizottság szintjén nem szeretnénk, hogyha túlságosan rövid lenne a határidő, amely esetleg oda vezetne, hogy nem tudjuk megfelelően vizsgálni a benyújtott elemeket. Negyedik pont, ez nagyon fontos, a nanoanyagok kérdése. Valóban az EFSA 10%-ról beszél a tudományos véleményében. De jelenleg a következő az akadály, ugyanúgy, mint az amerikai, kanadai, ausztráliai barátoknál is, lehetetlen diagnosztizálni egy anyagot, hogyha kevesebb, mint 50%-ban tartalmaz nanoanyagot. Ami a diagnosztikai 10%-ot illeti, ez egyelőre kivitelezhetetlen. Ezt sajnáljuk, mert valóban azt gondoljuk, hogy ami az élelmiszereket illeti, a 10%-os küszöb, különösen a címkézés szempontjából szükséges küszöb, Viszont amíg a laboratóriumi technikák nem teszik lehetővé azt, hogy 10, 20, 30, 40 százalékos arányt tudjunk kimutatni, nanoarányt egy terméken belül, addig úgy gondoljuk, hogy nem kielégítő megoldás a 10 százalékot bevezetni. Viszont ami a jövőbeni delegált aktusokat illeti, ott azt javasoljuk, hogy ez a küszöb, amely jelenleg 50%-os, hogy ez felülvizsgálatra kerüljön a laboratóriumi technikák fényében. És azt reméljük, hogy a tudományos vélemények az EFSA ö, megerősítésével, hogyha egyértelműen azt mondhatják, hogy 30-20 vagy 10 os megjelenése egy nanoanyagnak már kimutatható, akkor készen állunk arra, hogy csökkentsük ezt a küszöböt, hiszen mi is értjük, hogy a fogyasztóknak milyen aggájaik vannak a tájékoztatással kapcsolatban. Tudván azt, hogy az, hogy 10-20 vagy 50 os e a jelenlét, a lényeg az, hogy az élelmiszer biztonságos legyen. Tehát a küszöb a címkézése vonatkozik, nem pedig az élelmiszer biztonságára. Az ötödik pont az adatvédelemre vonatkozik. Úgy gondoljuk, hogy fontos ezt összhangba hozni a claims rendelettel. Nem szabad, hogy itt eltérés legyen, máskülönben mindenképpen aggályos lenne ez az iparák szempontjából, hogyha kétfajta joganyag vonatkozna rájuk. Természetesen elővigyázatosnak kell lennünk, mert egyrésztről védenünk kell az innovációt, és a szabadalmakat, másrésztről lehetővé kell tenni a vállalatok számára, hogy új termékeket dolgozhassanak ki. Tehát itt is úgy gondoljuk, hogy elővigyázatosnak kell lennünk. Végül pedig a delegált aktusokra térnék rá. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, és mint tudják, az új bizottság, amely akkor fog felállni, hogyha a parlament teljes mértékben elfogadta az összes javasolt biztos személyét. Az új bizottságban azt tervezik, hogy a parlamentnek sokkal nagyobb szerepet adjanak a delegált jogi aktusok előkészítésében. Már most is megtehetik ezt, de talán a jövőben ez még szisztematikusabbá fog válni. A parlament nagyobb részt vehet az előkészületben ezen delegált jogi aktusok kidolgozásakor a bizottsági munkában, és ezzel lehetőséget kapnak arra, hogy már előre tudják, hogy a bizottságnak mi a szándéka, és így több lehetőséget kapnak arra, hogy erre reagáljanak, amennyiben olyan delegált jogi aktusok születnek, amelyek a parlamentnek nem felelnek meg. Végül, elnök úr, zárásként Szeretném elmondani, hogy nagyon szorosan együtt fogunk működni Nicholson előadóval és az árnyék jelentéstevőkkel azért, hogy a jelentés és az önök vitái gyorsan tudjanak előrelépni, és reméljük, hogy a megalapodás a tanácssal hamarosan megszületik. Köszönöm, elnök úr. Grazie, ringraziamo la commissione. Köszönöm szépen. köszönöm azokat a technikai információkat, amelyeket adott, és végezetül megadom Nikolson kollégának a szót, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztában vagyok vele, hogy túlléptük az időnket, tehát nagyon rövidre foghatom magamat. Minnyáján tudjuk, ez egy meglehetősen technikai, és akkor finoman fogalmazok, technikai jellegű anyag. Úgy gondolom, hogy staff, tehát munkatársi szinten jobban meg lehetne vitatnia a képviselő kérdéseit. Aztán a nanotechnológia kérdése. Hát ezzel már hosszú ideje küzdködünk az együttdöntés során, és nehéz kompromisszumot találni. De emlékeztettem a szakbizottság tagjait, hogy a tanácsban ülő szakértők, a tanácsi csoportban ülő szakértők sem tudnak megállapodásra jutni, pedig ők tényleg ezeknek a részkérdéseknek a szakértői. Ilyen módon nekünk se kell ráfeszülni, ráizgulni erre a kérdésre. Megfelelően kell persze szabályozni a nanóanyagok felhasználásának lehetőségét, de látni kell, hogy nem alakult ki konszenzus a szakértők között sem. képviselő asszony azt kérte, hogy a határidőt, a módosítók határidőjét halasszuk el. Hát én a titkárság kezében vagyok, hogyha rákövetke péntek utáni hétfőre terjesztjük ki a határidőt, és ugye mindenkit Strasbourgba utazik, utazgat, nem is akarok ebbe belemenni, tehát minthogy Strasbourgba megyünk, elveszítjük az időt, azaz vesztegetjük az időt, és nem jönne létre a fordítás, nem készülne el a fordítás időben a novemberi hétfői Strasburgi ülésre, hogy szavazhassunk. Tehát úgy gondolom, hogy a pénteki határidőnek ez a magyarázata, hogy egyszerűen a fordítóknak dolgozniuk kell. Szívesen adnék én még időt a kollégáknak, de úgy gondolom, hogy fontosabb ügy az, hogy szavazni tudjunk Strasbourgban, mint ez az egy, egy-két napos halasztás. Lehet, hogy akkor hétközben kell egy kicsit többet dolgoznunk. Egyéb iránt pedig köszönöm mindenkinek az észrevételét, köszönöm a bizottság által mondottakat, és persze együttműködöm az árnyék jelentős tevőkkel továbbra is, és a benyújtott módosítók fényében keressük majd a módosítókat, a kompromisszumos módosítókat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, James. Lássuk a menetrendet. Ahogyan elmondtad, nagyon nehéz volna módosítókat lefordítatni az elkövetkező találkozókra, hiszen a következő hét a Strasburgi hét. Strasbourgban sajnos sokkal nehezebb eh, lezárni egy ilyen dossziét, ezért tehát maradjunk az előtervezett eh, menetrendnél, tehát október 17 eh, a módosítók benyújtásának határideje, a módosítókat november 5-6. ülésünkön vitatjuk meg, az ENVI szakbizottságban a szavazást. Egy rendkívüli ülésen tartanánk meg november 24-én Strasbourgban. Ez tehát a menetrend, és ezzel lezártuk a rendes napi rendet, az MB szakbizottság rendes napi rendjét. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött, köszönöm, hogy itt voltak, és ezzel lezártuk az MB szakbizottság ülését, és rátérünk a koordinátorok ülésére. Köszönöm.